Good morning, dear colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott, míg megérkeztem, 8 percet vártak rám. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki itt volt már 8 perccel ezelőtt, de nagyon fontos elfoglaltságom volt. Az Arte televízió készít egy kis filmet, és ebben a mi kis ITRE bizottságunk is részt vesz, vagy szerepelni fog, és engem felvettek, ahogy jövök a terembe, és színészi képességeket kellett felmutatnom. Ez nem volt olyan egyszerű számomra, és még egy kicsit még mindig ideges vagyok. de ahogy elkezdjük a munkát, két perc múlva le fogok nyugod, nyugodni, megígérem, egy kicsit már késve kezdünk. A napirend elfogadása, hogyha nincsen más, nincsen megjegyzés, akkor a napirendet el tudjuk fogadni módosítások nélkül. Az én bejelentéseim. A ma délutáni ülés 14 óra 30-kor kezdődik. Ez nagyon fontos. A történelem során először nem háromkor kezdünk, hanem fél háromkor, és igyekszünk befejezni az ülést 6 órakor. És a jövőben lehet, hogy ez is lesz a szabály. A koordinátorok ülése 5 órakor kezdődik, 5 óra 30 helyett. A délutáni ö, ülésről tehát ennyit. Most nézzük a jegyzőkönyv elfogadása. 2017. szeptember 4-i jegyzőkönyv, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Néhány további információ. Uh, let us go to the point number... Akkor térjünk rá a négyes napi rendi pontra. A tiszta energia innovációs program felgyorsítása. Én vagyok a jelentéstövője ennek a jelentésnek. A jelentés tervezett megvitatására kerül sor. Az Európai Bizottság által kiadott közlemény és a tiszta energia csomag alapján készült ez a jelentés. Így most ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy általánosabb szemszögből vizsgáljuk meg az energia átállást az Európai Unióban, és új javaslatokat tegyen az ITRE. Egy kb. 45 percünk van erre a vitára, úgyhogy akkor hadd kezdjem én. Jelentéstevőként az Európai Bizottság közleménye az egy jó közlemény. A jelentésben én kulcsfontosságú kihívásokra eh, akartam koncentrálni az érdekelt felek szempontjából. Az innovációs ökoszisztéma eh, is szerepel a jelentés második pontjában. Ez rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogy ki vesz részt, kire vonatkozik ez az átállás, és kik a fő érdekelt felek a mi szempontunkból. Ami a perspektívát illeti, négy kulcsfontosságú területet vetettem fel. Az első, az Európai Uniós fellépések koherenciája az energia innováció a kutatástól a felhasználásig előrelátható kell, hogy legyen a, pol- a policy ösztönzők érdekében. Én azt szeretném, hogyha érthetőbb lenne ez a dolog az újítók számára, az innovációban résztvevők számára, és Európai Uniós szinten jobban tudnánk ezt kezelni, irányítani. Remélem, hogy tagállami szinten és az innovációban résztvevők szintjén is így látják ezt. A második pont a hosszú távú finanszírozási öm, szisztéma, ez nagyon fontos a szabad a, pi, a piacgazdaságban, megfelelő finanszírozás a 9. keretprogramból. Innovat, innovatív finanszírozás köztük a különböző eszközök összekapcsolása, a polgárok általi közvetlen finanszírozás, az úgynevezett crowdfunding, tehát a közösségi finanszírozás. Ez nagyon fontos a gazdaságban, általánosságban, és az innovációs rendszerben különösen. Hármas pont, a globális kontextus. Konkrét lépésekre van szükség annak érdekében, hogy jobb legyen a, megoszt, a munkamegosztás a vezető országok piacvezető országok körében, illetve konkrét eszközöket kell bevezetnünk azért, hogy az exportot javítsuk. Nagyon fontos, hogy sikerüljön a tiszta energiákat exportálni például Kínába vagy más országokba, más piacokra, amelyek még a hosszú távú perspektívájukban sem készek arra, hogy a szénről lemondjanak, eh, pedig sokkal jobb technológiára van szükségük. Négyes pont, a polgárok. Az energia átállás és az energia innováció innovációt, paradigmaváltás kell, hogy kísérje. Talán ez a legfontosabb téma. E, e, nagyon fontos, hogy e, tudatosságépítésre kerüljön sor, egyértelmű kíséretre a polgárok számára, hogy részt vehessenek ebben az átállásban. A különböző innovációba való beruházás, az innovatív megoldások javaslása nagyon fontos. Egyszerűen az életünk, az életstílusunk, életmódunk megváltozására kell kerül sor. A felúj, megújuló energiák, az energia átállás esetében az innováció a legfontosabb kulcs szó. A jelentésben nem szóltam specifikus energiaforrásokról, a CCS-ről, a megújuló energiákról, mégpedig szánt szándékkal nem szóltam ezekről, ugyanis a, a, a rendszer szintű kihívásokról akartam beszélni ebben a jelentésben. A rendszer szintű kihívásokkal kapcsolatban nem csak a teljes innovációs láncról kell beszélnünk, hanem az energiarendszeren belüli innovációról is. És természetesen a technológia eh, semlegesség szempontját sem szabad elfelejtenünk, ez elég egyértelműnek tűnik. Lesznek villemények, az ENVI, a Transport eh, és a Regi Bizottságok részéről és emellett nagyon jól tudjuk, hogy az ágazatnak is fontos eh, feladatai vannak. Vannak olyan ágazatok, amelyek nagyon nagy energiafogyasztók, eh, a teljes energi, elsődleges energiaforrásoknak eh, 30-40%-át a közlekedés használja, kb. 40%-át az ingatlanok, tehát ez majdnem, de több mint 70% együtt az ingatlanok fűtése, hűtése, illetve a Közlekedés. A közlekedés Kutatási Bizottság véleménye rendkívül fontos, és természetesen nagyon fontos a régiókkal való együttműködés, hogyha át akarunk állni az energi, új energiákra. Már 25 másodperccel túlhúztam a hozzászólásomat, ez volt a bevezetőm. Most pedig meg is adnám a szót az árnyék jelentéstevőknek. A szociáldemokrata frakció részéről Karenbacher képviselőnek. Köszönöm szépen. Buzek elnök úr, köszönöm szépen az átfogó munkáját, köszönöm szépen az együttműködést, a jelentés elkészítésében nagyon jó volt a közös munka. Az első pont, amit hangsúlyozni szeretnék, ez a földrajzi diszparitás az országok között, ami hát teljesen egyértelmű. Hogyha a kohéziós alapokat növeljük, akkor ezt inkább a közép- és kelet-európára szálljuk, hogy az innovációs alapokat, akkor pedig inkább a nyugati tagállamoknak. Ez egy nagyon fontos eltérés. A földrajzi eltérések, a diszparitás egyértelmű az energiával kapcsolatos innovatív projektekkel kapcsolatban is. Ezt az egyenlőtlenséget fel kell vetni. Csak öt Európai Uniós tagállam nyújtotta be, az ez, ezen a téren a szabadalmak több mint 80%-át pénzügyi támogatás a kutatásfejlesztésre a legjobb projektekre kell, hogy menjen, de a jó eh, technológiai központok, a jó kutatók Európa szerte megtalálhatók. A következő pont ezen a területen, ami mindenképpen hangsúlyozandó, az az, hogy hogyan használjuk fel az alapokat, a Horizon 2020-at és az efsi t Jobb eh, földrajzi eloszlásra van szükség, és biztosítani kell azt is, hogy az Európai Unió mindig az excellenciára, a kiválóságra törekedjen. Az Európai Unió és ennek zászlós hajó kezdeményezői az tiszta energia rendszerben az innovációra, illetve a szociális bevonásra és a szociális egyenlőtlenség megszüntetésére is kell, hogy koncentráljon. A szociális káros hatások minimalizálása elengedhetetlen, és a növekedés és jó minőségű munkahelyek erősítése, számának növelése is fontos. A helyi és regionális hatóságok gyakran gyorsabban fel tudnak lépni, mint az európai hatóságok. Ez a helyzetbe hozás nagyon fontos hogy az energiával kapcsolatos innováció megvalósulhasson ezen a területen. Az utolsó pont, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy ön azt mondta, hogy nem akar specifikus dolgokat kiemelni, és technológiailag semlegesnek szeretne maradni, de ami az a hidrogén mobilitást, illetve az e, elektromos mobilitást illeti, ez nagyon fontos. A közlekedési ágazatnak hatalmas e, szerepe van az átállásban. Az Európai Bizottságnak e, fel kell is, el kell ismernie az elektro és a hidrogén alapú motorok által biztosított mobilitást, illetve az új bizniszmodelleknek ösztönzőt kell adni, az ezen a területen megvalósuló innováció finanszírozásán keresztül illetve a feltöltési infrastruktúra és a tárolási infrastruktúra erősítésével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Meissner asszony következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a munkáját, ön a jelentéstevője ennek a témának, az ALDE eh, támogatja a konkrét, eh, a tiszta energiára való átállási konkrét projekteket, ez nagyon fontos eh, számunkra, nyolc legislatív témár, dossziéra került sor ezen a csomagon, ebben a csomagban. Most itt az ideje, hogy végig gondoljuk, hogy az Európai Unió hogy maradhat az energiaszektorban az újítás eh, éllovasa. Az általános megjegyzések után három, öt pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is a tudományos innovációt, az innovációt az innovátorok, a szakemberek vezetik, őket kell támogatnunk a munkájukban, és nem új intézményi struktúrákat kellene létrehozni. A kulcsfontosságú dolog az, hogy az előreláthatóság, a hosszú távú beruházások biztosítása érdekében ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a kockázatok megfelelő vállalása és felelősségvállalás ezek között kell egyensúlyt teremteni. Másodszor jelentéstevőt támogatjuk abban, hogy nagyobb koherenciát kell teremteni a meglévő eszközök között, és koordinációra van szükség európai szinten az rendelkezésre álló európai eszközök kapcsolatos kommunikációt javítani kell. Ez nagyon fontos a KKV-k és a kisebb kutatói központok számára, hiszen gyakran nincsenek tudatában, hogy milyen finanszírozási eszközök állnak rendelkezésükre. Harmadszor azzal is egyetértünk, hogy, nagyobb, hogy nagy szükség van a pontosabb prioritás meghatározásra az energiahatékonyság e, erősítése, az energia nyitott e, innováció. Az innovációnak meg kell történnie, és ezt támogatni kell több fronton is bizonyos technológiára e, koncentrálni, ez lehet, hogy más, kisebb, intelligensebb technológiákat akadályoz meg a kifejlődésben. Negyedszer egy a jelenlegi és a jövőbeni kutatási keretprogramok alapvető fontosságúak a kutatás támogatására. Persze ambíciózusnak kell lennünk az energiakutatásra forduló, fordítandó költségvetést tekintve, azonban nagyon óvatosnak kell lenni, ne lépjünk túl a mandátumunkon azzal, hogy konkrét számokat követelünk. A 9-es kutatási keretprogramról szóló viták még folynak ötödször tudjuk, hogy a fogyasztók kulcsfontosságú szerepet játszanak az, átlát, az átélésben, azonban a régi és az új energia szolgáltató közötti egy, megfelelő szabályok, egyenlő szabályok, az átláthatóság nagyon fontos szerepet játszanak. Köszönöm szépen a képviselőasszonynak a hozzászólásait. Talunde képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió, illetve Svédország aláírta a COP21-et, tehát a, a feladatainak, a kötelezettségvállalásainak meg kell felelnünk, ambiciózusnak kell lennünk az energiaágazatban. A célkitűzések, között, az Európai Uniós célkitűzések és a politikák között jobb összekapcsolódásra van szükség. A forrásaink és a céljaink között ezek egymásnak meg kell, hogy feleljenek. A zöld innováció nagyon fontos, a megújuló energiaforrásokba való beruházás, ez elengedhetetlen, ez a kutatási költségvetésünkben is meg kell, hogy jelenjen, ez jó a klíma szempontjából, ez jó az Európai Unió jövője szempontjából. A bizottsági közleményben teljesen világosan kimondják, hogy több innovációra van szükség, és kevesebb támogatást kell adni a foszilis energiaforrásokra. Ez egy nagyon jó kiindulási pont a zöld innováció felé. A jelentéstevő támogatom abban, hogy egy erős jelentést készítsen, fogadjunk el, hogy az Európai Unió számára rendelkezésre álljanak azok az eszközök, amelyekkel erősíti politikáját. Köszönöm szépen. Benito Silvaga következik a GUE nevében. Bueno, buenos días a todos. Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Először is, ami ezt a jelentést illeti, szeretnék az előadónak köszönetet mondani a megközelítésért. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy egyetértünk mi is azzal, hogy az innováció hozzá kell járuljon a tisztább energia terjedéséhez. Úgy gondoljuk, hogy az innováció valóban hozzájárulhat a fenntarthatóbb energia térhódításához, de úgy gondoljuk, hogy nem ez kell, hogy legyen az egyetlen emelő hatás, az innováció önmagában véve nem jelent egy varázs megoldást, egy csoda megoldást mindenre. A technológiai információt támogatnunk kell, de ehhez szükség van egyfajta szociális innovációra is. Át kell alakítanunk az energetikai ágazatot, és demokratizálnunk kell ezt az ágazatot, ahogyan az a parlament saját kezdeményezésű jelentésében is szerepelt. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy az állampolgárok legyenek azok, akik ezt az energetikai átállást véghez vigyék. Ezért számunkra pozitívnak tűnik a helyi kezdeményezések megemlítése, ahogy ez a javaslatban szerepel. Szeretnék egy adatot ismertetni Spanyolországra vonatkozóan, de úgy gondolom, hogy ez kivetíthető az egész unióra. 2050-ben az energia 50%-át előállíthatnák az állampolgárok, ez pedig azt hiszem olyas valami, amit szem előtt kell tartanunk. Ugyanakkor negatívumként ebben a javaslatban úgy gondoljuk, hogy téves nem megemlíteni azt, hogy a megújuló energiaforrásokat kell prioritásként kezelni, ezt mindenképpen ki kell emelni a jelentésben, ahelyett, hogy pusztán a technológia semleges energiára hivatkozunk. Szerintem ennél pontosabban kell sikra szállnunk az Unióban a megújuló energiaforrásokért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schulz kolléga a következő hozzászóló. Nem vagyok árnyék jelentéstevő, de azért képviselőként szeretnék néhány szót szólni ez a jelentéshez. Először is Buzek kollega gratulálok ennek a szerint, ehhez a szerintem nagyon kiegyensúlyozott jelentéshez fontos kérdéseket említ a finanszírozástól kezdve az állampolgárok bevonásáig. Néhány dolgot szeretnék az energetikai kutatás finanszírozás, finanszírozásáról szólni. Ezt egyszerűsíteni kell, a bürokratikus terheket csökkenteni kell, ugyanis a vállalkozások egyes tagállamokban, mint például hazámban, Németországban gyakran szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy a kutatási forrásokat nemzeti szinten vagy európai szinten szerezzék be. A nemzeti út gyakran egyszerűbb, kevesebb partnerekkel kell együttműködni, százszázalékos támogatást kap az ember, és kevesebb kritériumokhoz támasztják a források folyosítását, ezért úgy gondolom európai szinten itt még van mit javítanunk, és nemzeti szinten gyakran több forrás a rendelkezésre, mint európai szinten. Ami szintén fontos, az az, hogy a földrajzi aspektusokat az energetikai innovációnál jobban figyelembe vegyük. Vannak olyan országok, mint Svájc vagy az Egyesült Királyság, ezeket az országokat továbbra is be kell vonnunk, és ugyanez vonatkozik Törökországra is, hiszen a kutatási keretprogram az Törökországot is be kellene vonni, főleg egyetemeket kell partnerként kezelni a stratégiai energiatechnológiai tervben, tehát nyitottak kell legyünk, független attól, hogy milyen nehéz most jelenleg a politikai eh, kontextus, vagy a politikai együttműködés az Európai Uniós Törökország között. Köszönöm szépen. Ha megkérhetném az Európai Bizottságot, hogy szóljon hozzá. Filip Turkens, a Kutatási Főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság köszöni a Buzek képviselő úrnak és az ITRE Bizottság többi tagjának ezen jelentés tervezett elkészítését. Ez a vélemény bizonyítja, hogy milyen jelentős kötelezettséget vállal ez a szakbizottság az energetikai átállásban az innováció mellett. A javaslat támogatja az Európai Bizottság közleményét is. Ez fontos lesz a végrehajtás szempontjából, amely már folyik, a közlemény végrehajtásával kapcsolatos előrelépésről egy évet követően, egy év elteltével novemberben fogunk az energetikai unióról szóló jelentésben tájékoztatást adni. Tudomásul vesszük azt a javaslatát, hogy az integrált energetikai és éghajlatügyi tervek hozzá kell járuljanak jobban a stratégiai és kutatási programok jobb koordinálásához. Az Európai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos az, hogy az éghajlat változás hatásainak enyhítését szolgáló mechanizmusok szerepelnek ebben a tervben és um, kitérünk um, az energetikai uh, beruházásokra 2050 után is. Ezáltal lehetővé tesszük uh, a következetes uh, jövőbe tekintő innovációs stratégiát a tagállamokban és az Európai Unió szintjén is. A koordináció és a szinergia hatások szintén szükségesek a finanszírozási eszközöknél is. Egy kezdeti lépés egy egyablakos tanácsadási rendszer felé már szeptemberben jóvá lett hagyva a tanács és a parlament által és további erőfeszítésekre van szükség, hogy a kapacitásokat jobban kiépítsük ezen tanácsadási testület szempontjából, és eh, így eh, jobban el lehessen igazodni a finanszírozás berkeiben az Európai Unióban. Ami szintén bizonyítja az előrehaladást az az, hogy eh, az innovátorok milyen szerepet kapnak az innovációban, ebben a döntéshozatalban. A mobilitási csomag keretében nyílik erre lehetőség. A közbeszerzés szintén egy komoly szerepet kaphat abban a tekintetben, hogy hogyan vezessük be a piacon az innovációt. Egy csomagot október harmadikán az Európai Bizottság jóvá hagyott a tekintetben. Ennek a célja az, hogy aktívabb szerepet kapjon a közbeszerzés, és ösztönözzük az innovatív termékek használatát. Ez szintén előrelépést jelent. Ami pedig a közlemény végrehajtását illeti, a különböző bizottsági szolgálatok vettek ebben részt, ezáltal a tiszta energia előmozdítása más más aspektusokat is szükségesé tesz, a jogalkotást, egyéb szabványokat, ezek pedig különböző bizottsági szolgálatok hatáskörébe tartoznak. Egy formális szolgálatközi csapat, amely a szakértelmet összekapcsolja, hasznos lehet ahhoz, hogy elősegítsük a gyorsabb végrehajtást. A bizottság ezt a javaslatot fontolóra veszi. A 9. keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások már folynak, ezért tudomásul vesszük a költségvetéssel kapcsolatos megjegyzésüket. Az növe, növelni kell ezen forrásokat az önök véleménye szerint, és ez számukra sem meglepő. Végezetül pedig a bizottság tudomásul veszi azt a javaslatot, hogy az EU globális szerepet vállaljon a tiszta technológiák tekintetében. A kereskedelmpolitikai politikai eszközök is szerepet kapnak kereskedelmi tárgyalásokban, de a tagállamok hatásköre is fontos abban a tekintetben, hogy hogyan tudjuk a tisztenegélek exportját előmozdítani, ami kulcsfontosságú az Európai Unió versenyképességének növelése céljából a világpiacon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani, az árnyék jelentéstevőknek és másoknak is amiért általánosságban véve támogatják ezt a jelentést. Figyelembe fogom venni a megjegyzéseiket. Nem állíthatom, hogy ezek szembe mennének a javaslatommal. Általánosságban véve természetesen a tiszta energetikai források irányába kellene tovább lépnünk, és a tiszta nem úgy használjuk fel, ahogyan azt a zöld kolléga megjegyezte, de számomra mi a legfontosabb az az, hogy csökkentsük a kibocsátások szintjét, de nem csak a széndiokszid kibocsátást kell csökkenteni, ami most köztájon forog, hanem a finom részecskéket és egyéb anyagokat, azáltal, hogy a anyagokat vagy a biomasszát fokozottabban bevetjük, talán még veszélyesebb helyzetet idézhetünk elő, mint a foszilis üzemanyagok használatával. A hűtés-fűtés kapcsán a smog egy nagyon lényeges kérdés, ami felmerül, de tudják, hogy számos kérdést figyelembe kell vennünk. Nem pusztán az éghajlatváltozás problematikájával kell szembenéznünk. Éppen ezért arra törekedtem, hogy egy kiegyensúlyozottabb javaslatot fogalmazzak meg, de teljesen nyitott vagyok a vita irányába. Nagyon szívesen megvitatom az összes árnyékjelentéstevővel ezeket a javaslatokat. Nyitott vagyok a módosítások irányába is. Követve a menetrendet, október 17 a módosítások benyújtásának határideje, ami jövő hét, 12 óra a határidő tehát jövő hét, október 17, déli 12 óra. A módosítókat aztán november 27-28-án fogjuk megvitatni, és az itrében januárban tervezzük a szavazást, és 2018 márciusában kerülne az anyag a plenáris elé. Tehát november 27-28 azt hiszem, hogy addig komoly munka vár ránk, az árnyék jelentéstevőkkel együtt, hogy kidolgozzuk a kompromisszumokat. Köszönöm mindenkinek a vitát, és most áttérhetünk a következő pontra, ami a szavazás, de még egy kicsit korán van, ezért várnunk kell. Meg kell várjuk, hogy befussanak a kollégák. Körülbelül 20 percet kell még várnunk, úgyhogy addig tartunk egy 20 perces kis szünetet, lehet addig Cigarettázni nem, cigarettázni nem, mert a smog, smogot okoz, egészségtelen, de kávészünetet tartunk. but mainly the coordinators. Is it, is it complicated? No, I think so. The, the the vote, no. The vote is not complicated at all. Yeah.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

Ladies and gentlemen. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Akkor kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és elkezdenénk a szavazást. Tíz óra van. Szerda. Tíz óra, és hogy a szavazásnak ekkor kell bekövetkeznie. Két dologról kéne szavaznunk. és Szokás szerint egy próba szavazással fogunk kezdeni. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy nyomjanak meg egy gombot. Lehet zöld is, piros is, vagy sárga. I close the vote. Lezárom a szavazást. Well, it's a pity. If you don't have a card, I am very sorry about that. Uh, Well, everything, I think everything is working. Úgy tűnik minden működik a teszt szavazás, vagy a szavazás alapján, úgyhogy folytatjuk. A tolmácsok, szeretnék közölni önökkel, hogy a tolmácsoknak nincsen szavazólistájuk. Kérem mindenkit, hogy ne mobiltelefonozzanak. Uh, proposal for directive amendment irányelv javaslat, 2010-es irányelvet szeretnénk módosítani az, ép, az épületek energiahatékonysága. Ez a téma, Bent Bencen a jelentéstevőnk. Módosítókról fogunk szavazni, kompromisszumos módosítókról, egymás után szépen sorban. 203 mellett, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, elektronikus ellenőrzés következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kiegészítés az egyeshez mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A, kiegészítést fogjuk, a kiegészítésről szavazni, az egyes kompromisszumhoz tartozó kiegészítés, ezt ellenőrizzük. I close the vote. Lezá- lezárom a szavazást. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kettő A, egy nyolc, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kettő kettő öt mellette, ellene, tartózkodók ellenőrzők. 2-2-5 Lezárom a szavazást. Elutasítva. 229 mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt is. 227 mellette, ellene. Tartózkodók, ezt is ellenőrizni fogjuk. 227-ről szavazunk. We check seven, and I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 228 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 203 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. E, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 2-3-4 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 2-3-6 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fők, 236. I close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. 237 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 238 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum, a 5A mellette, ellene, tar- ezt ellenőrizni fogjuk. Compromise 5A. 5A kompromisszum tehát. Lezárom a szavazást. Nagyon sokat tartózkodás. Köszönjük, elutasít. Elfogadtuk, elfogadtuk, helyesbít az elnök. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Lapozunk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 258. We check two, five. 258. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Sok ellen szavazat van. Jó, ellenőrizzük. Néppárt? Nem. Lehet, hogy kicsit lassabban kéne szavaztatnom. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Öt, ötöt lapozunk, tíz alkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négy, négy öt mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-2-5 mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. 325-ösről szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-7 első rész, 57 első rész mellette, ellene tartózkodók Három-három kilenc mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hetet lapozunk. 15-öshöz kiegészítés mellette, ellene tartózkodok, ezt ellenőrizni fogjuk. A 15-öshöz kiegészítéről szavazunk. We close the vote. Rejected. Rejected. <clears throat> Compromise 16 in favor. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Lapozunk megint előre, 17-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 3, 5, 8, 3, 4, 8 mellette, ellene. 349-esről szavazunk. 349 341 helyesbít az elnök, 341-ről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as kompromisszum következik. 370-es második részéről szavazunk, mellette, ellene. Ellenőrizni fogjuk. 370-esnek a második részéről szavazunk, tehát lezárom a szavazást, elutasítva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 405 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 410 mellette. Ellenőrizni fogjuk, 405-öst. 05. 405-ösről szavazunk, tehát lezárom a szavazást, elutasítva. 410 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 423 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. Four, two, three. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57, második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt mindenképpen ellenőrizni kell, nem így értelmű a helyzet. I close the vote. Lezárom a szavazást. Accepted. 447. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ennek a kiegészítése mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 23-as kiegészítése, ellenőrizni fogjuk. Close the vote. Lezárom a szavazást elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 23-as kiegészítése mellette, ellene, ezt is ellenőrizni fogjuk, tehát a 23-as kompromisszum kiegészítéséről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 473 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 474 mellette ellene tartózkodók erről is. Ezt is ellenőrizzük, 474-esről szavazunk tehát. 474. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 477 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 478 mellette ellene tartózkodók elutasítva 479 ezt visszavonták 481 mellette ellene tartózkodók elutasítva 472 mellette ellene tartózkodók elutasítva 482 mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni fogjuk, 482-ről szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 483 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 484 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lapozunk előre 7 oldalt, 69-es következik mellette. Ellene ezt ellenőrizni fogjuk, 69-esről szavazunk. 69. Envy. Envy 69. Envy 69-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 523-as módosító következik, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 524 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 524, 524-ről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva tehát. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megint lapozunk előre. 74-es következik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogad. 63 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 29 a kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 573 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, 573-asról szavazunk. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29. kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette. Elnézést, mondja az elnök, kihagytunk valamit, 5-ös, 583-as módosító. Tévedtem, mondja az elnök, 583-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 27-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 590 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 591 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es kiegészítése mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 619 mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 619-esről szavazunk. And I close the vote. Reject. Rejected. Elutasítva. 620 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 621 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettőről egyben szavazunk, 622-624 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, 622-624. Thank you. I close the vote. Lezárom a szavazást. 625 in favor. 625 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 626 6 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 623 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, 623. And I close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28-as kiegészítése mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Envi 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 73, 72 mellette ellenőrizni fogjuk a 72-es, nem egyértelmű helyzet. 72, well, it's rejected. Well, maybe. Um, I close the vote. Zárom a szavazást. Hát föl kéne emelni a kezeket. Vagy nekem kéne lassabban szavaztatni. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodok. Ellenőrizni fogjuk ezt is. 73. asról szavazunk, 73-as tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 74 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 76 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 77 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 34-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, de 88-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizni fogjuk ezt is, tehát 97-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadó. 39-es kompromisszum, mondja az elnök. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 108 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 110 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 111 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 41-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 42-es módosító mellette, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 126-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 134. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 135 mellette, ellene. Még egyszer. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Igen, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Nyertek. 136 mellette. Ellenem. Ellenőrizzük. 136-ost. Lezárom a szavazást. elutasítva 137 mellette, ellene, ellenőrizzük még egyszer. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Envi 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 139. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette, Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette, ellene ellenőrizzük. 143. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, szá. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 155 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 156 mellette, ellene, ellenőrizzük 156. Lezárom a szavazást, elutasítva. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 172-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 169-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 170 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 170-est. A 170-es, lezárom a szavazást. Elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 179 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 180 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 181 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük, 181. Ellenőrizzük a 181-et. 181 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 183 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 189 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 189-es, lezárom a szavazást, elfogadva. 52-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, NV33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ...199-ről nem szavazunk, 201 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig rátérünk a záró szavazásra. A módosított formájában szavazunk a jelentéstervezetről, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást, kiváló az eredmény. 51-en mellette, egy ember ellene, gratulánk a jelentéstevőnek. Most pedig arról szavazunk, hogy megkezdjük az intézményközi tárgyalásokat, ahogy a 69C szabály ezt előírja. Erről is név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nagy többséggel elfogadtuk, úgyhogy intézmény tárgyalások kezdődnek a témában. Köszönöm szépen. A jelentéstevő egy pillanat, kedves barátaim. A jelentéstevőt hallgatjuk meg, egy néhány szót szólhat. Köszönöm szépen röviden. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, kiváló volt az együttműködés. át, nagyon széles többséggel kezdhetjük meg a háromoldalú egyeztetést, várom a további együttműködést. Szeretnék köszönetet mondani Szófinak, a ö, csapatomból, és az egész csapatomnak egyébként is kiváló munkát végeztek. Köszönöm szépen. Jó, akkor most rátérünk egy második szavazásra. Ez egy vélemény tervezet, amiről szavazni fogunk a fenntartással ellenőrzési fenntartással kapcsolatos eljárásról. Ez egy, egy egyszeri szavazás, megnyitom a szavazást. Ellenőrzésről történő szabályozású bizottsági eljárásról van szó. Lezárom a szavazást. Többség, nagy többséggel elfogadtuk, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szavazáson való részvételt, akkor ezzel ezt lezártuk, és rá is térhetünk a következő napi rendi pontra, az ITER témájára. Tehát az ITER a következő téma, szintén nagyon fontos téma. Kedves kollégák, hogyha szeretnének eh, elmenni, kimenni az ülésteremből, akkor ezt csöndben és gyorsan tegyék meg. Additional discussion. Kérem a magánbeszélgetéseket kint folytassák. Yeah, for half an hour. Yeah. yeah. It's, it's Kolicek. Yeah. Could you at 11 o'clock? Yeah. At 11 o'clock. Yeah. Could you replace me? Yeah. Good. Yeah. Great. So here the three guests, Mr. Pusek.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 Uh, uh, uh, kedves kollégák, kedves jelentéstevő úr, Benson úr és a többiek. Our hall, dear friends, please sit down, sit down. Kedves kollégák, kedves résztvevők, aki szeretne itt maradni, az üljön le, aki nem ül le, az menjen ki. Ez a két lehetőség van. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon fontos téma következik, az ITER témájával kapcsolatban, és ez az ITRE-hez tartozik. Az EU hozzájárulása az ITER projekt reformjához eszmecsere Kerasimos Tomasszal, a DG NR energiaügyi főigazgató helyettesével, és Bernár Bigóval, az ITER szervezet főigazgatójával, és Johannes Schwemmerrel, a Fusion for Energy közös vállalkozás igazgatójával. Június 2017. június 14-én az bizottság kiadott egy közleményt az ITER projekt megreformálásával kapcsolatban. Az Európai Unió az ITER projekt fő hozzájárulója, és nagyon fontos, ez, ez a hozzájárulás további tárgyalások részét fogja képezni az MFF egyeztetések és a Brexit egyeztetések során is. Ez is nagyon fontos meghatározó eleme a dimenziónak. Egy óránk van erre a vitára, úgyhogy az igazgató, főigazgató urat, Tomás urat kérem, hogy mutassa be a bizottság közleményét. Egy rövid bemutatót kérünk öntől, megadom a szót, tessék. presentation, if we can put it on the screen. Very good. Köszönöm, elnök úr. Hát ezt építjük. Ezen a képen látható, hogy nemzetközi partnerségben hét országgal együttműködve mit építünk, haladjunk. Ahogy az elnök úr is említette, a bizottság 2000 2017. júniusában egy közleményt fogadott el, amely által Európa továbbra is részt kíván vállalni az ITER projektben. Ez a közlemény egy átlátható módon határozza meg azt, hogy melyek voltak a múltban jelentkező problémák, késedelmek, a költségvetéssel kapcsolatos problémák, és egy átlátható áttekintést ad nem csak az építési szakaszra nézve, hanem az operatív szakaszra nézve is. Azzal érvelünk, hogy ez alapján, az új menetrend alapján képesek kellene legyünk arra, hogy Európa ismét előrelépjen. Van számos fontos esemény, amely 2015 óta bekövetkezett az új főigazgató kinevezésétől kezdődve, illetve az energiafúziós főigazgató kinevezése is ide tartozik, és vannak komoly mérföldkövek is, amelyeket meg kell említenünk a projekttel kapcsolatban, és negyedéves szinten követjük nyomon a projekt alakulását az építési szakaszon túlmenőleg is. Ezen új menetrend alapján a jelenlegi többéves költségvet, többéves pénzügyi keret alapján járunk el, és az a célunk, hogy ne lépjük túl a jelenlegi plafont. Ugyanakkor a 2020 utáni időszakra nézve kérjük a hozzájárulást, és egyértelműen felvázoljuk, hogy melyek a kockázatok, és az esetleges tartalékra vonatkozó igények, a kockázatok és a kontingenciák tekintetében nem voltunk korábban olyan részletesek, de most egyértelműen és átláthatóan eh, határozzuk meg a lehetőségeket, az iterben rejlő lehetőségeket, de a kockázatokat eh, is. Számítunk ehhez az Európai Parlament támogatására, annak érdekében, hogy Európa továbbra is a fúziós energia terén éllovas legyen. Ez kulcsfontosságú a hosszú távú dekarbonizációs stratégia szempontjából. Hosszú távon amikor a fosszilis energiák megszűnnek, a megújuló energiaforrások lesznek a kulcsfontosságú elemek, és nem lesz több, nem lesz túl sok kiegészítő energiaforrás. Kérjük a miniszterek mandátumát is természetesen, hogy ezt az új menetrendet elfogadhassuk. A nemzetközi partnereik aktív szerepvállásával is számolunk, és számítunk arra, hogy továbbra is támogatják az ITER projektet. Az ITER-rel kapcsolatos múltbeli eszmecserék során felmerültek, hogy korábban jelentkeztek problémák, miért más most a helyzet, sokkal erőre haladottabb a projekt. A tervezés 90%-a lezárult, ami az építést illeti, és a nem plazma elemek esetében 70%-os a szint, 839 szerződés megkötésére került sor, és a vállalkozások már dolgoznak is ezek alapján, és már három független felülvizsgálat került sor 2005 óta, amelyek megerősítették egyfelől a projekt jó haladását, valamint a megfelelő kockázat eh, kezelést is, eh, amelynek segítségével a problémákat a jövőben el kell kerülnünk, és eh, az éves szintű külső felméréseket, ellenőrzéseket továbbra is folytatni fogjuk. Hozzá kell járulnunk ahhoz is, hogy proaktívan megoldjuk a problémákat. Melyek az előnyök? A fúzióval járó előnyök, ezek inkább hosszú távra vagy rövid távra szólnak. Már rövid távon is megfigyelhetünk előnyöket. A finanszírozás a csúcs technológiákra irányul, körülbelül 450 vállalat, 430 vállalat vett részt az Avignonban tartott vállalkozási fórumon, és most a projekt halad tovább. 2015-ig egy kicsit elakadt a projekt, de most megint lendületbe jött, és a vállalkozások nagyobb érdeklődést tanúsítanak, alvállalkozásként is az új technológiák bevetése terén vannak új üzleti lehetőségek, és ezek havonta jelennek meg, ahogy a projekt halad. Vannak egyéb hatások is. Az ITER számára kidolgozott technológiákat más területeken is be lehet vetni. Megemlítenék itt két példát. A fém kidolgozó technológiáknál, az Airbusnál ezeket már fel is használták az ITER projekt keretében és mágneses rezonanciát felhasználó technológiákat is kifejlesztettek az ITER részeként, és ezt most az élettudományok, illetve az orvostudomány terén vetik be. Tehát ez nagyon jelentős tudomány a korszerű anyagok terén, és ezt most más területeken is bevetik, jelenleg is. Elnök úr, lassan le is zárom. Közös tehát a víziónk Európában, az ITER projekt, illetve a fúziós laboratóriumok, az Eurofúziós úti terv keretében együttműködünk. Mindenki elismeri, hogy az ITER egy fontos és szükséges lépés ahhoz, hogy a fúziós energia alkalmazhatóságát demonstráljuk. Ehhez kérjük a bizottság támogatását, a tanács és a parlament támogatását is, hogy haladhassunk tovább. Elnök, köszönöm szépen a főigazgató úrnak. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság álláspontját megismerhettük a beruházások és a finanszírozás szempontjából is. A következő hozzászólónk Bernard Bigó, aki az ITER szervezet főigazgatója. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az ITER projekt állásáról beszámolhatok, remélem működnek majd a diák, úgy tűnik. Oké. Okay. Is it? No, sorry. Okay. So, you have another... Egy légi felvételen láthatjuk az ITER építkezését, hogy hogy állunk most. Nyilván látható, hogy egy, egy 40, hogy ez egy hatalmas terület, 45 hektár, nagyon sok épület már áll, és rövidesen egyéb berendezések is érkeznek. Ez egy nagyon nagy projekt. Kutatási létesítményt, kutató létesítményt hozunk létre, aminek a célja az, hogy bemutassuk azt, hogy a hidrogén fúzió alternatív energiaforrás jelenthet. Ez a megújuló energiaforrások egyik kiegészítő lehetősége. Ez a projekt csak akkor működőképes, hogyha nemzetközi együttműködéssel dolgozhatunk, hiszen ez egy hatalmas reaktor, egyetlen ország sem lenne képes arra, hogy ezt megépítse, legalább 20 évig tart, míg ezt fölhúzzuk. Nagyon innovatív technológiákat kell felhasználni, és a mérték önmagában különlegessé teszi ezt. Lesz egy magnetikus kamra, 20 méter átmérővel, illetve, 30, illetve 20 méter magas kamra lesz ez, és nagyon fontos a pontosság, 0,5 milliméter, 0,5 milliméternél kisebb kell, hogy legyen a hiba határ ennek a kamrának a kialakításakor, ezért nagyon fontos a nemzetközi partnerség. Öt nagy partnerünk van, ezt a kollégám is elmondta, a projekt kezdetekor bizonyos kezdeti nehézségekkel küzdött, 2015-ben én vettem át a menedzseri teendőket, egy új szerkezeti struktúrát állítottunk fel, egyértelmű most már az igazgatási szerkezetünk. Mindent megteszünk azért, hogy egyértelműek legyenek a költségeink, illetve a megfelelő legyen az ütemterv. 2016-ban a javaslatunkat elfogadták, de ehhez külső felügyeletre, illetve átvizsgálásra is szükség van, tehát megvizsgálják külső szemmel is, hogy mennyire életképes a javaslatunk. Ez 2006 óta, 16 óta folyik, és hogy a kollégám is elmondta, folytonosan értékelnek minket, külső segítségre szorulunk tehát az interface freezingben, a kockázatkezelésben, a konfigurációs menedzsmentben, és eddig a különböző értékelések elég pozitívak voltak. Például az Egyesült Államok is kimondta azt, hogy az állam, tehát a nemzet érdeke az, hogy az ITER projektben továbbra is, továbbra is részt vegyenek. Folytonosan megreformáljuk tehát az egész igazgatási struktúrát, elég jók az értékeléseink, de nagyon komoly mérföldköveket is eléltünk, és ez is mutatja, hogy jól haladunk. Mióta hivatalba léptünk, az összes mérföldkövet időben leszállítottuk, például a tekercs esetében, amit, ami európai gyártmány, illetve a, az a berendezés is, ahol bejutatjuk, a, bejutatjuk az üzemanyagot, ez is, ezt is elkészítettük. Tehát eddig sikeresek voltunk. Most egy megbízható ütemtervünk van, látható a képen is, hogy milyen világos és egyértelmű ez a terv. Az első plazmás, első plazmás anyagokat 2025-re akarjuk elér, el, a 2000, első plazmát 2025-re akarjuk elkészíteni. Ha ezt nem tudjuk tartani, az nyilván plusz költségekhez vezet. A dolgok annyira össze vannak kapcsolódva, hogy ha bármi nem stimmel, akkor ez egyrészt késlekedést jelent, másrészt plusz kétséget. 2025-re meg lesz az első plazma, és hogyha meggyőződünk arról, hogy jól működik a rendszer, akkor egyéb kiegészítő berendezések következnek, például az első külső fal, ennek célja az, hogy a fúziós energia folyamatokat tudjuk kontrollálni, illetve nagyon fontos az is, hogy az üzemanyagokat új, újonnan föl tudjuk használni. A fúziós energia 2035-re teljes mértékben fog működni. Addig is folyik, hogy folytatódik az építkezés, láthatóak a fotók. Amikor az ember elmegy az építkezésre, akkor látható, hogy mennyire innovatív az egész. Elindult tehát a projekt, úgy én úgy érzem, hogy jól haladunk az igazgatással is, és a hét tag teljes elkötelezettségére szükség van, hogyha az egyik résztvevő nem teljesíti a kötelességét, akkor az egész projekt ezt megszenvedi. Európa vezető szerepet játszik, és ezt fenn kell tartani jövőben is. Tehát az ITER igenis működőképes, haladunk. Az úgynevezett bio pajzs fal látható itt, ezzel a környezetet védjük. Köszönöm szépen, elnök úr, én szerettem volna mondani. For all the information. Szépen köszönjük a tájékoztatást, köszönjük. Ha lehet, minél többet szeretnénk tudni a projektről, a projekt jövőjéről. Követ, következő hozzászok Johannes Wemmer, az energia, fúziós energia ügynökség igazgatója. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a képviselőknek, hogy érdeklődést mutatnak a téma iránt. A Fusion for Energy, ez tíz éve jött létre 35 évre, e, és ez egy európai ügynökség, a Barcelonában, Spanyolországban van a központunk, e, Franciaországban, Németországban és Japánban vannak, vannak még irodáink, 460 munkatársunk van, főleg mérnökök és tudósok, kutatók, 6,6 milliárd eurós a költségvetésünk 2007 és 2020 között az MFF, jelenlegi MFF-ben, és most beszélünk a 2020 utáni költségvetésről. Az egyik kulcsfontosságú hozzájárulásunk az épületek, az épületek látják, hogy hogyan alakult, hogyan épült be ez a terület. 1700 építő munkás dolgozik napról napra ezen a területen, ezen az építési területen. Sok szeretettel várjuk az Európai Parlament képviselőit is, hogy látogassanak meg bennünket. Egyéb kulcsfontosságú hozzájárulások Európa részéről, ahogy már kollégám is említette, ezek a field tekercsek, ezek hatalmas tekercsek, Európa adja a felét ezeknek. Látják itt az egyik csapatot, az egyik tekercs közepén. Egy jumbo jet súlyával vetekszik ennek a súlya. Valóban fantasztikus kutatási eredmények azok, amelyek segítik az európai tudomány előrelépését. Több európai cég és vállalat együttműködésével valósul ez meg. Aztán a, ez a vákum eh, tekercs, illetve itt eh, látják azt, hogy eh, hogyan építik össze ezeket a különböző ehm, részeket, például Németország, Olaszország, Spanyolország jelentős hozzájárulásával valósul meg ez a projekt. Ha megnézik az, a pénzeket, a költségvetést, ez egy jelentős összeg. Kb. 4 milliárdot költöttünk el a jelenlegi több éves pénzügyi keretben. 2025-ig egy következő 4 milliárd elköltésére kerül sor, látják a szerződések számát az oszlopokon, és a szürke vonal pedig a költségvetés, tehát látják, hogy az európai csúcs technológia előrelépéséről van itt szó. Ha megnézzük a szerződések eloszlását, ezek nagyon jól eloszlanak a különböző országok között, nincs itt semmi probléma ezzel az eloszlással, nincs olyan európai ország, amely ne venne részt az ITER-ben. A Fusion for Energy, ez egy tíz éves szervezet, startupként kezdődött nulláról, ahogy Thomas úr is mondta, eh, Bernard Bigó és én 2016-ban elkezdtük a szervezetet professzionális alapokra helyezni, egy tudományos projektből valódi professzionális szervezetté váltunk. Folyamatosan próbáljuk javítani a szervezet kapacitásait és képességeit. Röviden, tíz évesek vagyunk. November 30-án Barcelonában lesz egy születésnapi ünnepség. A mottónk pedig az, hogy a nap energiáját hozzuk le a földre. Ez egy nagyon fontos üzenet. A fúziós energia alapvető energia, ez rendkívül nagy perspektívákkal rendelkezik, hogyha megnézzük az ókori görögöket, ők szerettek volna úgy repülni, mint a madarak, az nap energiájával rendelkezni, és Isten tudásával. Nos, a mi tudásunkkal, az internettel, az a mesterséges intelligenciával már jó úton vagyunk, a nappal még egy kicsit küzdünk, de már jó úton járunk az önök segítségével. Köszönöm szépen, köszönöm szépen igazgató úr. meg hozzászólások, kérdések. Sankeli. Köszönöm szépen a hozzászólóknak. Ez nagyon high-tech téma, de persze érdekes is, és nagyon fontos. Nekem van egy egyszerű kérdésem. Az egyik szlájdon arról volt szó, hogy a fúziós energiával szinte korlátlan energiamennyiséget lehet biztosítani, és ez kiegészíti a megújuló energiaforrásokat. Kérdezem, hogy ennek az milyen, valóban milyen potenciája van? Ez más energiákat is helyettesíteni fog-e a jövőben költséghatékony módon? Másodszor, ami az előnyöket illeti, Ön említette az Egyesült Államokat, a harmadik országok hozzájárulását, akik hozzájárulnak ezekhez a kutatási munkákhoz, ők részét képezik-e e, ennek a projektnek, vagy függetlenül lépnek fel? És hogyha a fúziós energiával fúziós e, energiával, hogyha korlátlan energiamennyiség áll rendelkezésre, akkor a harmadik felek ezt majd megfizetik el, vagy ez nekik is jár. Köszönöm szépen. Poche úr következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Tisztelt elnök úr, Üdvözlöm az igazgatórat, és köszönöm szépen ezt a bemutatót az ITER finanszírozásával kapcsolatban, illetve a projekt helyzetével kapcsolatban. Az ITER projekttel kapcsolatos elszámolásért foglalkoztam tavaly, és tudom, hogy egy nagyon fontos előrelépésre került sor tavaly, amelyet mind az Európai Számvevőszék, mind az Európai Parlament megerősített. Illetve nagyon sok információt kaptunk a 2020 utáni finanszírozásról is. A realisztikus program kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a projektben vetett bizalom meglegyen. nem gondolom, illetve azt gondolom, hogy ezek realisztikus számok, viszont másrésztről elegendő finanszírozásra van szükség ehhez a projekthez. Hogyha nem megfelelő a finanszírozás, akkor ehhez késedelemhez vezethet. Azt szeretném kérdezni, hogy gondolkodtak-e valamilyen más finanszírozási forráson is, nem csak közfinanszírozáson. Gondoltak-e már arra, hogy esetleg privát vagy magánpartnerséget vonnak be PPP projekt keretében az ITER, az ITER-t tekintve? Ha 10 milliárd euró mellett kell eh, elkötelezni magunkat, akkor garanciákra van szükségünk. A bizottság egy speciális 10%-os kvótán gondolkodik, az USA szerint pedig akár két éves késlekedésre is sor kerülhet. Mi a véleménye ezekről az aggodalmakról? Egy ilyen aggodalomnak milyen hatása, vagy ilyen késlekedésnek milyen hatása lenne a projektre? Hogyan járjunk itt el? Illetve mit gondol a bizottsági helyzetről? A bizottság a közleményt meg fogja vitatni, de nagyon nehéz lesz végső döntést hozni a novemberi tanácsi ülés előtt. Mi az önök véleménye? Az EU-ratomnak mi lesz a véleménye a tanácsban, és mikor lesz erről szó a tanácsban? Lesz-e szó róla a novemberi tanácsban? A költségek 75%-a az innovációra és a kutatásra megy, és azt is említette, hogy lesznek ebből kinövő másodlagos termékek, erről tudna-e valamilyen részletet mondani, és jó lenne egy speciális tanulmányt készíteni ezekről a termékekről. Franciaország továbbra is 50%-ban járul hozzá a költségekhez, Franciaország az új terveket már a 2035-ös ütemtervet ismerje, és mi a véleményük? Nagyon nehéz a Brexit tárgyalással kapcsolatos következtetéseknek elébe menni, de kérdezem, hogy mi a, nagy, mi a nagy-britanniai álláspont, illetve mi a helyzet a diktotomák projekttel? Van-e erről valami hivatalos vélemény a brit fél részéről? Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseit. Rebecca Harms következik a zöldek részéről, tessék. Köszönöm, két megjegyzésem lenne, mégpedig azért, mert az iterrel kapcsolatos vitában vannak konstans elemek. Amit ma hallottunk, az azt jelenti, azt jelenti hogy egy állandó elemre mm, hagyatkozhatunk, lesznek további költségemelkedések, költségesebb lesz a projekt, mint hogy ezt eredetileg gondoltuk. Már 40-50 éve megállapíthatjuk, hogy hogy folyamatosan növekednek a költségek az a magfúziós kutatásban, illetve a második állandó elem az az, hogy egyre a, inkább kitolódik a, az üzembevételi időpont. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió, hogyha ennyire sok pénzt ruház be ebbe a projektbe, hagyatkozhat-e arra, hogy a jelenlegi és a jövőbeni energia és klíma kihívásokhoz valóban hozzájárul-e ez a kutatás? ami az európai hozzájárulásokat illeti önök a teljes költségvetés az európai költségvetés százalékában adták ezt meg, ami szerintem még fontosabb lenne, és ezt hallhatnánk talán a bizottságtól. Jó lenne látni, hogy az ITER kutatási eszközök az energia kutatási költségvetésből hány százalékot tesznek ki, mert akkor szerintem ez máshogy néz ki, és én nem tudom ezt a számot magamtól, nem tudom ezt az összeget, de azt hiszem, hogy azok a kollégák, akik költségvetési, akik kutatási költségvetésről kell, hogy döntsenek, azoknak tudniuk kell, hogy mennyi pénzt fordítunk kutatási energiakutatásra, és hogy ezen energiakutatáson belül hány százalék kot ki. Az ITER kutatás az állítólagos alapkutatás. A második dolog, ami szintén érdekel engem, főleg azért, mert annyira hangsúlyozták, hogy nagy pozitív mellékhatások vannak. Van-e itt már valamilyen magánpénz az ITER kutatásban? magánberuházás. Van-e valamilyen nagyobb energia szolgáltató, mert mondjuk attól arra számítanak, hogy lesz majd hamarosan ipari alkalmazása is ennek az új technológiának. Van-e valamilyen energiaszolgáltató, amelyik ebbe beruház? Well, thank you very much, and dear Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Nyilván megfigyelték, hogy sajnos az elnök úrnak távoznia kellett, úgyhogy most én fogom őt helyettesíteni. Lamassur úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nekem ugyan nincs akkor a szerencsém, hogy az étre tagja legyek, de azért köszönöm a lehetőséget. Sok kollégával a Költségvetési Bizottságból nyomon követem ennek a projektnek a fejlődését már évek óta, és nagyon jó magyarázatokat hallhattunk a vendégeinktől. Ez az egyetlen olyan nagy alapkutatási projekt, aminek világszinten a vezetője az Európai Unió, és ez egy nagyon komoly tét, hiszen arról van szó, hogy a nap energiáját hogyan tudjuk hasznosítani. Időbe telik, míg ezt a komplex problémát megoldjuk. Elég sok hibát követtünk el a kezdeti fázisban a projekttel kapcsolatban, és örömmel látjuk azt, hogy az új csapat Bernard Bigo vezetésével, az Európai Bizottság közreműködésével, illetve a itt képviseltetett ügynökség képviseletével imár garantálva van a siker. Ez mindenképpen biztató. Egy kérdést szeretnék föltenni. Ez egy nagyon hosszú távú projekt. Az Európai Unió költségvetési szempontból nagyon szervezett, tehát tudjuk garantálni a megfelelő szakpolitikák finanszírozását legalább középtávon. Tehát több éves pénzügyi tervezésben gondolkodunk, és már készítjük elő elkövetkezendő 5-7 év finanszírozását. Na, de mi van a partnereinkkel? A partnereink hasonlóan tudnak adni több éves pénzügyi tervezési garanciákat? Avagy nem tudom, hogy a tag, tagok miniszteri tanácsai alkalmával történik erről egyeztetés. Előfordult olyan kényes probléma az elmúlt években, hogy a partnereink tudták garantálni a finanszírozást, mi pedig nem. Aztán ezt a problémát mi megoldottuk. Most mi a helyzet? Milyen perspektívákra lehet számítani az elkövetkezendő években? Köszönöm. Uh, Köszönöm, Zanonato úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Voltam én is Karadásban. Én is fölkerestem az építkezést. Nos, én mindig nagyon lelkesen viszonyultam a nukleáris fúzió kérdéséhez. Pádovából származom, ahol jelenleg is folyik egy kísérlet, már úgy 30 éve tart ez, de a tanulmányozása ennek a kérdésnek már körülbelül 60 évvel ezelőtt elkezdődött, Antonio Rostani vezetésével akkor, akkor ő volt a fizikai kutatóintézet elnöke, vagy igazgatója, és a fia, Giorgio, folytatja tovább ezt a munkát. Egy rövid anekdótát szeretnék elmondani. 30 évvel ezelőtt, amikor az RFX ünket felépítettük, reverse file experimentünket. Ez egy tokamak, ez egy nyilván egy kicsi, de egy tokamakról van szó. Hasonlatos a karadásihoz, de ez egy kisebb verzió. Akkor megkérdeztem george tól de mennyi ideig tart az, amíg ezt felépítitek? Azt mondta Giorgio, hogy 20 év. Ezzel, ebben az esetben, illetve tíz évvel később megkérdeztem, megint azt mondta, nem, nem, hát 30 év múlva meg lesz. Még tíz évvel tett, akkor azt mondja, hát 40 év alatt csak befejezzük. Amikor Kanadásban jártam, akkor kicsit jobban felfogtam, hogy miről is van itt szó. Nyilván a technológiai fejlődés egyfolytában működik. Hogyha kész lesz ez az építmény, akkor körülbelül 30 perces tevékenységet fog tudni elvégezni. És hát elég komoly kétségek merülnek fel, ez 15 milliárdos beruházás. Egyébként Kanadásról kevésre szoktuk elmondani, hogy itt elég komoly szeizmikus tevékenység folyik. Minden nagyon pozitívan prezentált eddig az igazgatóság. A problémás dolgokról viszont sokkal kevesebbet hallunk. Jó lenne, hogyha egy kis egyensúlyra törekednének, tehát nem csak a jó híreket mondanák el, hanem a negatívabb dolgokat is. Egy kérdést szeretnék föltenni. Önök szerint ez a gépezet mikor lesz képes arra, hogy hosszabb ideig is a fúziót képes legyen előállítani? Kérdésem szerint, hogy még kérdésem az is, hogy valójában mit jelent a demo, ez mikor fog elindulni? Itt arról, lesz, arról van szó, hogy mennyi bioenergiát fogunk nyerni ebből a projektből? Egyébként valójában nem fog energiát termelni, elektromos áramot termelni az ITER, csak egy fél órás időtartamra demonstrálni fogja azt, hogy erre képes lenne. jó lenne, hogy egy kicsit tudományosabban beszélnek arról, hogy pontosan mit jelent ez eredmény, illetve a határidő szempontjából ez a projekt. Köszönöm. Grazie tante, kollega, egregio kollega. Köszönöm, tisztelt kolléga. Eh, következő hozzászóló Freund kolléga. Elnézést, elnézést. Padovában tanított egyébként Kopernikus is, az elnök úr pontosan tudja, hogy kiről van szó, úgyhogy elég komoly fizikai hagyományokkal rendelkezik Pádova. Bitte, Herr Freund. Parancsoljon, Freund úr. Köszönöm szépen. Egy nagy öröm, hogy itt láthatjuk körünkben, Karadásban jártam, azt hiszem fél éve, egy kicsit több mint fél éve, és nagyon tetszett, úgyhogy bárki, aki érdeklődik ezen téma iránt, csak biztatni tudom, hogy menjen el oda és győződjön meg róla saját szemével. Teljesen más tapasztalat az, más élmény, mint az, hogy itt diákat nézünk. Egy inkább politikai természetű kérdésem volna, amely több formában felmerült már, ugyanis amikor ott jártunk, a kérdés, amelyet én feltettem, Oroszország szerepéhez kapcsolódott, mert akkor és azóta is létezik ez az antagonizmus Oroszország és az Európai Unió között, és ő meggyőzött arról, hogy Oroszország eddig nem eddig teljesítette az összes kötelezettségét. Az Egyesült Államok, amely ugye egy másfajta politikát folytat a korábbi elnökséghez képest. Nos, nem tudom, hogy az új elnök beiktatásának volt-e valamilyen kihatása arra az egyeztetésre, amelyet az amerikai féllel folytattak, hogy esetleg haboznak-e, hogy tovább lépjenek-e. Ami pedig Zanonato úr hozzászólását illető is tudja, hogy már olyan sok forrást fektettünk ebbe a projektbe, hogy butaság lenne ezzel most felhagyni, ugyanis a jelenlegi helyzetben gyakorlatilag elfecséreltük volna ezt a rengeteg pénzt, hogyha most felhagynánk ezzel a projekttel ebben a szakaszban. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kolléga. Most itt az ideje, hogy én is feltegyek néhány egyszerű kérdést. Nem tudom, hogy franciául jobb lenne. Oké. Okay. Uh, alors, euh, j'aimerais jó. Akkor én is szeretnék föltenni egy kérdést. Pontosan mi a helyzet a partneri együttműködéssel? Mi a legnagyobb probléma? A finanszírozás, a technikai kérdések? Hogyan alakul a együttműködés az Egyesült Államokkal, Kóreával, Japánnal és a többi európai tagállammal. Az, az első orosz tokamakot már régen kitalálták. Nálunk Csehországban is van egy nagyon pici tokamak Prágában. Igen, igen, a Káro intézetben van az első kis tokamakunk, és nagyon fontos az, hogy folytassuk a kutatást. Én magam is kutató vagyok, és tudom, hogy az ember nem tervezhet sose előre. Ez nonsens lenne. Van egy cél, azt kell megpróbálni elérni, hogyha most azt mondjuk, hogy 2025, akkor akkor mindent meg kell tenni azért, hogy az összes energiánkat most be tudjuk fektetni ebbe a projektbe. Nyilván azt nem mondhatjuk ki, hogy már 2035-ben meg lesz az első kis energiafoszlányunk. Ostobaság lenne ilyesmit deklarálni. Szerintem ez egy kivételes projekt az európai kutatásban, ez a vezető projekt, és hogyha a tanács, ha, ha nap képes erre, hogy ilyen típusú energiát létrehozzon, akkor az ember miért ne lenne erre képes? A kérdésem tehát egyszerű. Hol? Mik a legkomolyabb akadályok a következő tárgyalási forduló, a novemberi tárgyalási folya, forduló előtt? Köszönöm demandé si... Megkérhetném, hogy válaszoljanak feltett kérdésekre? Thank you very much, uh, Chairman. Thank you. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, tisztelt képviselők. Megpróbáljuk ismertetni önökkel a e, bizottság álláspontját a legtöbb kérdésben, amelyet e, feltettek. Bigó úr és Svemer úr is ismertetik majd az álláspontjukat. Egy próba ez számunkra, egy teszt, hogy jó csapatként képesek vagyunk-e egymás kiegészítő válaszokat adni. Ez most egy jó próbatétel itt számunkra. Úgy gondolom, hogy Keri úr vetette fel azt a kérdést, hogy az energia mennyire korlátozott jellegű, illetve a költséghatékonyságot, a harmadik országokkal való kapcsolatokat említette. A bizottság, és a tekintetben nagyon átláthatóak vagyunk, a kereskedelmi felhasználású fúzió a század második felében, az ITER után valósulhat meg. Ez az éghajlatváltozási politikánk kinyilvánított célja az, hogy a foszilis üzemanyagokat a század végére megszüntessük. Tehát elsődleges célunk az a megújuló energiaforrások fejlesztése, hogy ezen energiaforrások legyenek a nem fosszilis energia elsődleges forrásai, és ezzel egyidejűleg más energiaforrásokat is próbálunk kizöldíteni, és a gázra támaszkodunk, hogy kiegészítsük ezzel a megújuló energiaforrásokat, de a tudományos közösség szeretne egyfajta biztosítási politikát folytatni. Képesek vagyunk-e száz százalékban támaszkodni ezen megújuló energiaforrásokra, vagy ki kell egészítenünk ezen forrásokat, vagy lenne-e, lesz-e egy másfajta nem foszilis technológia, mint a napi energiafúzió. Számos kérdés elhangzott a finanszírozásról. Egy személyes számításba bocsátkoznék most. A projekt költsége, amelyet most prezentálunk, a különböző felülvizsgálatok után a teljes költség kb. 18,8 milliárd euróra rúg ez a teljes költség. Az építési szakasz számára Európa 45%-ot nyújt, az operatív szakaszra pedig 34%-ot, ami azt jelenti, hogy az első szakaszban az unió hozzájárulása magasabb, hiszen megvan a technológiánk, ami által tovább léphetünk, az operatív szakaszban pedig ennek megfelelően csökkentjük a hozzájárulásunkat. Ha ezt a 18,8 milliárdos költséget vesszük figyelembe, és azt, hogy egy 20 milliárdos tartalékot helyeztünk kilátásba, és nagyjából elvégezzük a számításokat, ahogyan Sömer úr is mondta, akkor egy 35 évre szóló projektről beszélünk, 550 milliót jelent ez évente, hogyha hosszú távra vetítjük ki. Ez egy biztosítékot jelent, 550 millióba kerülne ez Európa számára egy 35 éves időszakra nézve. Ez egy körülbelüli kiszámítás, nem feltétlenül kell így érvelni, de gyakorlatilag ilyen méretű számokkal kell dolgoznunk. Ami az ITER megállapodás szerzőit illeti, illetve a kezdeti partnerséget, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy túl költséges lenne ezt magunknak elvégeznünk, nekünk túl költséges lenne, de a kínaiai félnek is, az oroszoknak is, túl, túl költséges ez ahhoz, hogy az ember egyedül hajtsa végre. Európa vezető szerepet tölt be a technológia szempontjából, hiszen nálunk van a JET, ami a legnagyobb tokamak a világon, de vannak más technológiák, más anyagok, amelyek tekintetében tanulnunk kell az együttműködés során. Ez tehát egy nemzetközi projekt, amely kölcsönös előnyökkel szolgál mások számára is, de Európában tartjuk, mi kezeljük a folyamatot, és mi töltjük be vezető szerepet. Rövid távon úgy gondolom, hogy Európa biztosította 2020-ig a projekt finanszírozását, a, az összes partner ország ezt az új menetrendet elfogadta technikai szempontból. Azt mondhatjuk, hogy az összes nemzeti ügynökség, amely részt vesz, illetve a partnerországok képviselői is elfogadták ezt a tervet, amely egy politikai kötelezettségvállalást feltételez, tehát arra számítunk, hogy egy miniszteri szintű ülésre kerül sor a partnerek között 2018 második negyedévében, hogy megkapjuk a legmagasabb szintű politikai kötelezettségvállalást is, nem csak Európa, hanem a partnerek részéről is. Arról már tájékoztathatom önöket, hogy Dél-Korea, Japán, Kína, Oroszország esetében ez a politikai támogatási folyamat, amely hasonlít ahhoz, amelyet vagy megkapunk, vagy nem a tanácsi mandátum keretében. Ez előre haladott állapotban van. Indiában még a miniszterelnök nem hozta meg a végleges döntést, de az illetékes miniszterek pozitívan állnak ehhez. Tehát a miniszterelnök kezében van a végső döntés, és az legutóbbi EU India csúcson hivatkoznak arra, hogy India továbbra is folytatni kívánja ezt a projektet, és aztán ott van az Egyesült Államok. Az USA kapcsán felmerült egy kérdés a megközelítésre vonatkozóan. Már a korábbi adminisztráció során jelezték, hogy egy újabb értékelést hajtanak végre az év végéig, a Nemzeti Tudományos Akadémiát, valamint az Energiaügyi Minisztériumot kérték fel arra, hogy értékeljék ennek a projektnek az állapotát. Azóta, hogy elnökváltásra került sor, és az új elnökség, az új kormányzat megint megvizsgálja ezt a projektet. Eddig még konkrét jeleket nem tapasztaltunk az USA részéről, de jövő héten utazom el Washingtonban, és tárgyalok az új vezetéssel. Arra számítok, hogy a hónap végén megkapjuk a Nemzeti Tudományos Akadémia valami az értékelését, és az zenegügyi minisztérium itt talán meghozza a döntését, és előterjeszt egy javaslatot az év végéig. Az USA tehát ugyanolyan álláspontra helyezkedik, mint mi. Mi a tagállamoktól és a parlamenttől várjuk a mandátumot, az Egyesült Államokban pedig még mindig szükséges tisztázni a politikai mandátumot. De nincs ebben a folyamatban a korábbi kormányzat munkájához képest késlekedés, hiszen már ők is jelezték, hogy áttekintik a folyamatot az év végéig. Azt hiszem, hogy számos kérdés felmerült a kutatási előnyökkel és a kapcsolódó termékekkel vonatkozóan. Az ágazat, az ipar egyre fontosabbá válik. Ez egy olyan projekt, amelynek az imidzse nem volt jó. A szerződő felek problematikusnak értékelték, a kifizetések késlekedtek, és 2015 eleje óta a vállalatok, illetve az aláíró felek gyorsan haladnak előre, és elkötelezték magukat, tehát az ágazat szempontjából pozitív az előrelépés. Nem értünk még el abba a szakaszba, amikor a magánfinanszírozás körvonalazódna, még nem jutottunk el ebbe a szakaszba, hiszen a fúziós energia kereskedelmi célú felhasználását még nem demonstrálták. A vállalatok számára az előnyök az technológiák, illetve az anyagok szintjén jelentkeznek, de reméljük, hogy miután az építés lezárul, erre is lehetőség nyílik, de az igazság az, hogy nem érvelünk azzal, hogy ez lehetséges lenne most, nem tudnánk most ebben a szakaszban bevonni a magánfinanszírozást. Franciaország megerősítette, hogy szándékában áll továbbra is a 20%-os hozzájárulást megfizetni, tekintettel arra, hogy ez Franciaországban található, és a legmagasabb szinten is kötelezettséget vállaltak. Úgy gondolom, hogy ezzel megválaszoltam az összes kérdést, és most Bigó úrnak és Weber úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen, sajnos elég kevés az időnk, ezért kérem, kérem hogy a lehetőleg pontosabban, rövidebben fogalmazzanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is franciául beszélt, ha megengedi, én is franciául fogok beszélni. Az első válasz az ön megjegyzésére vonatkozik. Most egy olyan projektben vagyunk, amely ipari és tudományos célú projekt. A mi mai feladatunk és felelősségünk az, hogy ennek az építménynek a megépítése e, ipari célokat szolgálva valósuljon meg, egy nagy projektre vonatkozó e, célok és elvek tiszteletben tartásával. Ezért nagyon szigorú e, tervezésre van szükség. 2015-ben erre került sor, a nagy szolgáltatókat, most már a szolgáltatókat, beszállítókat kiválasztottuk, a legtöbbet, az én csapatommal és az ügynökségekkel tudjuk, hogy ez egy nagyon ambíciózus ütemterv, a lehető legjobb eredménnyel számoltunk, de realisztikus is ez, úgyhogy most ez irányba indulunk el. Persze, és beleterveztünk olyan lehetőségeket is, amelyek a váratlan eseményekben segítenek. Ami a tudományt illeti, most Eddig példátlan projektről van szó, a plazma felmelegítésére szolgáló energiát hozunk létre, és ez tízszer több energiára van szükség ehhez, mint ami az eredménye a fúziónak. Tudjuk, hogy a tudományos kérdés továbbra is fennmarad. Elnök úr, teljesen értem az ön kérdését, de soha nem tudhatjuk pontosan, hogy mire fogunk bukkanni, az, er, milyen lesz az eredménye ennek a kutatásnak, az, amit vártunk, vagy még annál is érdekesebb. Bíznunk kell a tudományban, a mérnökökben, hogyha megfelelően irányítjuk ezt az építményt, ezt a projektet, akkor biztosak lehetünk a pozitív eredményben. Mi az ütemterv? Az ütemterv 2025 az első plazma, eh, hogyha eh, valóban eh, a különböző felszerelések, részek, építményrészek megvalósulnak. A legnagyobb kihívás ez az összeállítás, tehát a különböző egyes részek összeállítása, amelyek különböző országokból érkeznek. A minőség ellenőrzés már most is nagyon szigorú, hogy az összeállítása lehető legjobb, legzökkenőmentesebb legyen. Az európai hozzájárulások, európai partnerek hozzájárulása milyen? Egy természetbeli hozzájárulásról van szó. Ez a nemzetközi együttműködés az előfeltétele a sikernek. Konkrét példa. Ma a koreaiak és az európaiak együtt hozzák létre az egyik építmény részt és legutóbb a korai és olasz partnerek összeültek, hogy a hatékonyságot javítsák mind a ketten, mind a kettőjüknek érdeke e, az összeállítás sikere minden partner és a pénzügyi partnerek is belátják azt, hogy az kompetencia, szakértelem, az európai, illetve nemzetközi szakértelem a hozzáadott érték. Felmerült a kérdés, hogy a többi partner milyen hozzájárulást ad, milyen hosszú távú hozzájárulások vannak, minden ország a saját költségvetési lehetőségeinek megfelelően vesz részt. Japán például. Japán Nak nincs több éves pénzügyi, nincs több éves költségvetése, de a japán kormány kérésére egy, egy olyan politikai um, um álláspontot fogadtak el, amely az általános, tehát a teljes projekt költségek um, um, megbecsléséből indul ki, és ennek megfelelően um, valósul meg a költségvetési hozzájárulás. Ez egy példa. Ma az amerikai eh, barátainkkal eh, hát vannak bizonyos problémáink, mert a Trump elnök eh, kb. 20%-kal csökkenteni a tudományos költségvetést, persze az ITER ebben venne részt. Az amerikai hatóságokkal továbbra is folytatjuk az egyez, egy, egyeztetéseket. Az amerikaiak 9%-ban járulnak hozzá a projekthez, de hogyha 100%-ban, 100%-os kapacitással működik ez a projekt, akkor ez mindenkit kiszolgál. Az 2017. január elején tervezte be az amerikai adminisztráció ezt a csökkentést, most évről évre ezt meg kell valósítani a kongresszusnak. Felmerült, hogy mi az Brexit jelentősége, hadd mondjam el, politikai véleményt nem mondhatok erről, de rögtön a döntés után, tehát a népszavazás után kapcsolatokat felvettem a brit kollégákkal, és ők biztosították bennünket arról, hogy a fúziós energia az egyik legfontosabb tudományos projekt számukra. Továbbra is elkötelezettek amellett, hogy maradjanak benne a projektben, hiszen nagyon fontos hozzájárulást is megvalósítanak a, a brit partnerek, és ennek meg kell találni a módját. Tudom, elnök úr, hogy nincs túl sok időnk, hogyha szeretnék persze Nyilván egyértelműen fogalmazva el kell mondanom, hogy elkötelezettnek kell lennünk a projekt mellett, és lelkesnek is, mert anélkül nem működik a tudomány. Minden nap nehézségekbe ütközünk, 37 országból érkeznek az mérnökeink, nyilván különböző érdekek mernek, merülnek fel, tudom, hogy vannak nehézségek, ezért nagyon fontos, hogy Európa, amely kulcsfontosságú szerepet játszik, elkötelezett legyen a projekt mellett, mert csak így lehet mindenkit bevonni. Meg kell értenünk, hogy az ütemtervünk olyan, hogyha egyetlen ország is késlekedik a beszállítással, akkor az egész projekt megakad. Tehát naponta hatalmas költségek, naponta két milliónyi eurónyi költség veszhet el. Köszönöm szépen, elnök! Nyilván látják, hogy fiatal hölgyek jöttek be a terembe. Egy pillanatra megszakítanám az ülést. A líderben résztvevő fiatal hölgyek ők, Dália asszony, Eszter de Lange képviselők vesznek részt ezekben a, ezeken a programokon, és az ő vendégeik, ezek a fiatal vendégek. mert Stremmer úr fog választ adni a kérdésekre. Köszönöm. A legtöbb kérdést már megválaszolták a kollégák, úgyhogy röviden. Ami a PPP-ket illeti, teljesen világos, hogy ez egy kutatási projekt, projekt és a béke is nagyon fontos szerepet játszik ebben. Gorbacsov és és régen is úgy megállapodtak abban, hogy ez egy, ez egy szellemi tulajdon, amely békét szolgálja, közös tulajdon, és ez nagyon fontos. Ez egy nyitott tudomá, tudá, tudományos alapú vagy nyitott tudásprojekt az emberiség érdekében. Oroszország és Amerika békésen együttműködik ebben a projektben. Én új voltam ebben a projektben, és azt gondoltam, hogy hát eléggé kétség, kétségeim voltak ennek sikerével kapcsolatban, de működik, abszolút működik. Harms asszony, talán válaszolhatok németül. Ami a költségeket illeti, az egyéb energia és kutatási költségekhez képest. Sajnos a kutatási költségvetést nem ismerem, de amit Tomás úr mondott, 500-600 millió éves kiadások, ez menny, Németországban 20 milliárd a szél és napenergiára, az Európai Unió egy milliárdot ad ki naponta energiaimportra, úgyhogy azt gondolom, hogy a fúziós energiakutatás nagyon jó életbiztosítás. Látjuk, hogy más országok, Kína masszívan támogatja ezt. Hatalmas hiba lenne ezt az energiaköltségekhez képest szerény összeget nem beruházni. Ehhez kapcsolódik hogy ez minden más energiát helyettesíthet-e. Ezt megint csak a repüléssel hasonlítanám össze. Az első mm, hosszú út vagy hosszú szakasz repülés nagyon drága volt, nem volt jó a környezetvédelem szempontjából nagyon károsította a környezetet. Most olyan szinten e, emelkedett a minőség, javult a minőség, most már a drónok fejlődése is olyan szintű, hogy akár egyéni szintű repülés is lehetővé válhat egy idő múlva. Az energia nem lesz olcsóbb, a kezdetekben az fúziós energia is nagyon drága lesz, de hogyha várunk néhány évet, évtizedet és a fejlesztést folytatjuk, akkor ez is, ennek a költsége is csökkennek. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ennyi maradt nekem megválaszolandó kérdés. Köszönöm szépen az érdeklődésüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Well, uh, excuse me. Uh, Elnézést. Egy fél percet tudok adni a kérdésre. Rebecca Harms az első, aki a második fordulóban szeretne egy kérdést feltenni. Engem tényleg nagyon érdekel az, hogy mennyit kutatunk, mennyit költünk az ITER kutatásra, és mennyit költünk más energiával kapcsolatos kutatásra mert itt most nagyon kicsinek eh, tűnik ez az összeg az általános Európai Uniós költségvetéshez képest, de hogyha pontosan megnézzük, hogy mennyit költünk energiára, akkor lehet, hogy máshogy néz ez ki. Igen, köszönöm szépen. Rőbi úr. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy ilyen későn ö, eh, csatlakoztam, hogy másik szakbizottságban szavaztunk. Engem az érdekel, hogy a nemzetközi szerződést mennyiben tartják be a költségvetések, az egyes tagállamok mennyiben tartják ezt be. Hogy néz itt ki a tervezés? Köszönöm. Köszönöm. Kedves kollega. Szeretne még valaki kiegészítő kérdést feltenni? Nem, akkor lezárom ezt a második fordulót, és várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Hámszasszony kérdésére válaszolva, nem, én sem tudom a pontos számokat. Az ITER költségvetést majd a Horizon 2020-szal összehasonlítva és energiaköltéssel össze, költségvetéssel összehasonlítva be fogjuk nyújtani. Ami az energia ágazatot illeti, más a beavatkozás, más a fellépés. A Connecting Europe Facility-vel a határon átnyúló összekapcsolódásokat támogatjuk elektromos energia és gáz ellátásban, mert a többi az más tevékenység. Az energia infrastruktúra egész más, és hogyha energia ágazati infrastruktúráról, kutatásról van szó, innovációról van szó, ez máshogy valósul meg, mint a többi projektek esetében. Az ITER rövid távú von, az ITER-re fordított összeg rövid távon egy kisebb összeg, mint illetve egy nagyobb összeg, mint a többi energiaprojektjére eh, fordított összeg, de eh, megnézzük az összehasonlítást. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, ez a projekt nagyon vonzó a, kép- a tagállamok számára. Tudják, hogy hogy csak közösen működhet a fúziós energia. A jelenlegi együttműködő partnerek nagyon elkötelezettek. A politikai változásokkal az érdek, érdeklődés változások milyen hatással vannak erre a projektre. A politikai eltérő vélemények ellenére akkor az érdeklődés és akkor a, a eredménnyel kecsegtet ez a projekt, hogy nem törik meg az érdeklődés. Ami a természetbeli hozzájárulást illeti, most a természetbeli hozzájárulások 90%-a megfelelően eloszlott a tagállamok között. Egyes országok előre akarnak lépni, és tudják, hogy a fúziós energiában érdemes előrelépni. Például Ausztrália nem olyan erős a fúziós energiában, de egy öt éves programmal elkötelezték magukat az ITER mellett, és finanszírozást és támogatást is nyújtanak hogy tovább tudjunk lépni. Talán nem válaszoltuk meg azt a kérdést, hogy mi az ütemterv, és mikor lesz a demonstrációs üzembehelyezés. Én arra számítok, hogy kiegészítő installációkra lesz majd szükség, és ez 2028-ban kezdhetjük meg az első fizikai kísérleteket. 2032-re leszünk készen az első teljes fúziós ö, üzembevételre 200 megawattot tudunk majd előállítani 50 megawattos plazma felhasználásával. Szerintem 10 évbe telik minden potenciál feltárása, hogy hogyan tudjuk optimalizálni a demonstrációs szakaszt, és aztán át áttérni a valódi termelésre. 2035 előtt nincs meg a lehetőség valószínűleg arra, hogy ez a demo elkészüljön. Ez a demonstrációs rész, ez a teljes létesítmény része lesz, tehát energiát fog előállítani, amit be lehet táplálni a hálózatba. Ez modulálható, ez kiegészítő eh, lehet, ez a fúziós energia a megújuló energiaforrások mellett, tehát ezt ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, vagy lehet eh, bekapcsolva hagyni. Tehát ez egy nagy eh, előrelépés. 2055-2060-ra valódi ipari demonstráció valósulhat meg, tehát azt gondolom, hogy ennek a századnak a második felére lesz ez kész, amikor már tényleg szükség lesz arra, hogy az erőműveket leváltsuk, helyettesítsük valami mással, azon erőműveket, amelyek ma villamos energiát tár, termelnek. Addigra lesz ez kész, ez a terv. Tehát ez önök számára úgy tűnik, hogy ez nagyon hosszú idő, de hogyha megnézzük, hogy az első texasi olajfúrásoktól meddig tartott az olajipar az, hogy az olajipar kialakuljon meg a mai értelemben, ez egy évszázadot vett igénybe. Elnök, köszönöm szépen. A, a tudományos kutatásban e, e hosszú távú e, projektek teljesen e, normálisak, és nagyon ígéretes ez a projekt, illetve ez valamennyire a békés együttműködés biztosítéka is, az űrkutatás is egy kiváló példa az együttműködésre, Ebben a két projektben minden nagy nemzet részt vesz. Ezeknek a projekteknek a megvalósulása a békének is a garanciája. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt ez a vita. Köszönöm Tomasz úrnak, Bigot úrnak és Stemmer úrnak is, és remélem, hogy találkozunk hamarosan, hiszen ez a projekt mindenképpen támogatásra érdemes. Köszönöm. Well, dear colleagues, we shall continue our negotiation. Kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. Next problem, next... Következő napirendi pontunk az Európai Számvevőszék jelentése energia és klíma témában. Rebecca Harms asszonyt ugyan nem látom, pedig őt egész biztos érdekli ez a dolog, ha tényleg zöld, de sajnos elment. Bizonyára más fontos dolga támadt. Tehát eszmecsere következik Philwin Owen úrral, az Európai Számbevőszék tagjával és munkatársaival. Parancsoljon! Thank you, Chair, and thank you for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a Landscape Review-ról itt az ITRE előtt. Olivier Brujon munkatársam, szintén a számvevőszéktől itt ül mellettem. A mai napon egy nagyon rövid prezentációval már a KONT szakbizottságban is előváltam, úgyhogy elnézést kérek attól, aki esetleg korábban a mostani előadásom egy azásított verzióját már hallotta. Itt már egy kicsit részletesebben fogok beszélni az energetikai átállásról. A diákat fog, diákat fognak látni. A Landscape Review valójában nem audit, hanem egy a hanem a kiadott auditok alapján, illetve más EU-s audit intézményekből, illetve a közvéleményből származó információkat dolgozzuk fel. Három dolgot nézünk. Először is mit tesz az EU jelenleg egy bizonyos témában. Ez egy komplex téma, azt önök is tudják, nagyon nehéz független leírásokat találni erről. Kettő. A második dolog, a száj, illetve a számvevőszék mit tettek az elmúlt években, illetve a harmadik téma, hogy milyen nagy kihívások vannak még előttünk, ez nyilván hatással van a, jogalkotási vitára, illetve a mi jövőnkre is. Nézzük tehát az első témákat, mit tesz jelenleg az Európai Unió. Az energia, illetve a klímaváltozás kapcsolódnak egymáshoz, mégpedig szorosan. Az energia létrehozás általában a fosszilis üzemanyagok égetésével, az iparban, a háztartásokban, illetve a közlekedésben. Az EU-ban a zöld, a az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának 79%-áért felelős. Nagyon sok problémát vet fel ez az egész problém, az egész kérdés, és nyilván úgy lehet ezeket megoldani, de a tagállamok és az EU együtt működnek. 2020-ra soft targeteket, tehát puha célokat adott ki az EU, fogalmazott meg az EU, hogyan lehet 30-40 százalékkal csökkenteni e a kibocsátást, illetve 80-90%-kal szeretnénk 2050-re csökkenteni a kibocsátásokat a 90-es adatokhoz képest. A dián látható, hogy az EU-s célkitűzéseket nem lehet úgy elérni, hogy külön plusz energia befektetést, illetve erőfeszítést nem teszünk ebben a kérdésben. Ahhoz, hogy a 2030-as célkitűzést elérjük, a következő évtizedben 50 kal nagyobb erőfeszítésekre van szükség, illetve az emisszió csökkentési cél elkitű, eléréséhez pedig három, meg kell háromszorozni vagy négyszerezni az erő, erőfeszítéseket. De még akkor is, hogyha ez, ebbéli erőfeszítésünk sikeresek, és a Párizsi Egyezményben elfoglalt kritikus értéket nem éri el a hőmérséklet növekedése, még akkor is más dolgok, még akkor is szükség van az adaptációra. Itt azt láthat, itt a következő dián az látható, hogy hogyan fog megváltozni a hőmérséklet egy emberöltő alatt. Mi történik akkor, hogyha nem tudjuk tartani a párizsi vállalásokat, illetve mi történik akkor, ha ezt meg tudjuk tenni. Bizonyos régiókban egyenlőtlenül jobban megnövekszik majd a hőmérséklet, nyáron például 3-4 Celsius fokkal is növekedhet az átlag hőmérséklet Spanyolországban illetve a nyári csapadék akár 50 a is csökkenhet, vagy többel Spanyolországban. Ez azt jelenti, hogy elsivatagosodhat Spanyolország. Jelenleg ugye 220 fokkal számolunk, lehet, hogy ennél sokkal rosszabb lesznek majd az adatok. A 2016-os novemberi ENSZ adatok 3,4%-os számítások számításokat adott ki. 3,4 Celsius fokos számításokat adott ki. Nos, mit tesz a szemvevőszék, illetve a, a szái? 269 audit jelentést elemeztünk, az elmúlt 5 évből származnak ezek az audit jelentések. A száj egyébként évente kb. 50 ilyen jelentést ad ki, vagy auditot ad ki, de ezeknek az eloszlása változó. Az energiáról szóló auditok általában egy nagyobb részesedést képez, képeznek, de az alkalmazkodás, illetve a, a, a üvegházhatást okozó gázokról szóló auditok általában kisebb részt tesznek. 2014-ben arra jutottunk, hogy az EU-s célkitűzéseket az energiapiac kiteljesedéséről nem tudtuk megvalósítani 2004-ben. Nagyon fontos az, probléma az, hogy az EU jogi keretét sem sikerült teljes mértékben végrehajtani, megvalósítani, és elég nagy különbségek vannak a tagállamok között az energiapiacokban. Az infrastruktúra sem képes még arra, hogy integrálja a piacokat, ezért az energia ellátás biztonsága sem történt meg teljes mértékben, és a tagállami jelentések, auditok is ezt tartalmazták. Megújuló energiaforrások témájában három komoly dologra jutottunk rá. A beruházást akadályozó tényezők, nincs megfelelő költséghatékonyság, illetve a monitoring hiányzik a programok esetében. Sok intézmény a jogi akadályokról is beszámolt, illetve arról, hogy sokszor visszamenőleges támogatási változtatások is akadályozzák a problémát. Például a megfelelő kapcsolati, kapcsolódási pontokra vonatkozó engedélyek megszerzése nagyon nehéz ilyen szempontból, és ez nyilván rosszat tesz az energiahatékosságnak. Aztán előfordult, sokszor gazdasági szempontból nem voltak életképesek a projektek, és az auditorok EU szerte nagyon hasonló eredményekre jutottak az energia hatékonysággal kapcsolatban. De azért vannak jó híreim is. Lehet, hogy az tagállami auditok erre nem, nem, ezt nem látták. Nagyon sok megülő energiaforrás esetében csökkent az előállítás költsége, és ez egy folytatódó trend. Például a nap elemek illetve a szél erőmű, a szél energiából származó energi, energia előállítása nagyon lecsökkent, ennek a költségei 80%-kal csökkentek, nagyon sok új típusú technika áll rendelkezésre, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Nézzük a harmadik témánkat, milyen komoly kihívásaink vannak. Hét ilyen kihívásról beszélünk, és ezen keresztül szeretnénk egyfajta kontextus biztosítani, hogy az önök eszmecseréjének, vitájának. Ezek a kérdések mind fontosak, és mind kapcsolódnak egymáshoz. Ma csak négyről szeretnék beszélni, mert túl sok időnk nincs. Igazgatás, energiaátállás, kutatás és innováció, illetve finanszírozás, de a másik három is nagyon fontos, alkalmazkodás, a megfelelő bizonyíték alapú szakpolitika, illetve a polgárok figyelembevétele. Nézzük a governance kérdését, nagyon fontos, hogy az energiáról és a klímaváltozásról egyszerre beszéljünk, hogyha egy tagállam bizonyos opciót választ, az hatása lehet másokra is. Tehát nagyon fontos ilyen szempontból is az igazgatás, kormányzás, illetve nagyon fontos az is, hogy megfelelő auditálásra kerüljenek a különböző választások, opciók, ezáltal fenntarthatjuk a bizalmat. Energetikai átállás. Nagyon komoly változásokra van szükség az elektromos rendszerekben, hogy különböző problémákkal megküzdjünk, például a megújuló energiaforrások által szállított energia nem folytonos, aztán még mindig nem kialak, még mindig nem meg, a, megoldott a megfelelő energiatárolás, aztán nagyon fontos az is, hogy ez ne, ez ne legyen rossz hatással az elosztásra, illetve nagyon fontos az is, hogy az infrastruktúrába megfelelő beruházások történjenek, mégpedig hosszú távú, hosszú távon kell ezeket megtervezni. Az is nagyon fontos, Elképzelhető, hogy a nagy szén felhasználás energiaforrásokat, de energiaelőállítási struktúrákat hamarabb kell majd bezárni, mint korábban, illetve át kell állni más opciókra, akár nukleáris, a nukleáris energia esetében is beszélhetünk a különböző infrastruktúrák bezárása. Buzek úr beszélt ma arról, hogy a tiszta energiára vonatkozó innovációt föl kell gyorsítani, beszélt arról, hogy az innovációnak minden energiágazatban meg kell valósulni, és sokszor évekbe telik az, míg felhasználható lesz ipari szempontból is egy-egy új technológia. Ezért nagyon fontos az, hogy a 2030-2050-es időszakban tehát hogyha a 2030-2050-es időszakra el akarjuk érni a célkitűzéseinket, akkor a technológiákat már most 2020 és 30 között meg kell valósítani a Horizont 2020-as költségvetés 30%-át elvileg erre a kérdésre kéne fordítani, kétséges, hogy ez megvalósul ez. Aztán finanszírozás. Több mint 1000 milliárd euró euró finanszírozást terveztünk a 2020-as, 30-as időszakra. Ennek magán, illetve állami típusú forrásokból is kell származnia, illetve nagyon fontos az, hogy megnőjön a szénára. Ez mindenképpen jót tenne a beruházásoknak. Illetve az alkalmazkodás költségeit nagyon nehéz előre kiszámítani, és az energiaágazatban a atomreaktorok leszerelése, illetve a nukleáris hulladék tárolása mindenképpen komoly kihívás lesz az EU-nak, illetve tagállamainak. Ugyanakkor ez számos lehetőséget is jelent majd a teremtés, illetve az üzleti lehetőségek szempontjából. Köszönöm szépen. For your introductory. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Ketten jelentkeztek eddig. Arra kérném a kollégákat, hogyha lehet, akkor maximum 5 percben szóljanak hozzá. Rübich úr az első hozzászóló. Először is szeretnék köszönetet mondani a magyarázatokért. Azt hiszem, hogy a számvevőszék számára nagyon fontos a jövőbeli fejleményeket, fejlődést is nyomon követni az alapján, ami eddig történt. Ezért egy dolog érdekel különösen, ez a közlekedés, szállítás területe, hiszen a vita a nyilvánosságban most elég intenzíven zajlik. Mindannyian látjuk, hogy a nagyvárosokban a közlekedés nem optimálisan van megszervezve. A közlekedési dugók a nagyvárosokban óriási gondokat okoznak. Elég azt megnézzük, hogy a gumiabroncsok kopása milyen, illetve hogy mennyi finom port kerül a levegőbe, a szennyezés, illetve a fékek állapota is egy fontos kérdés az éghajlat szempontjából, illetve a motorok is jobb, rosszabb állapotban vannak. Éppen ezért érdekelne, hogy ebben a jelentésben szerepel egy olyan rész, amely a közlekedés infrastruktúrával foglalkozik. Tehát például a modern, modern szenzorok, illetve a mesterséges intelligencia által a folyamatos vezetés, tehát az, a stabil, állandó sebességet a városokban garantálni lehetne, illetve a parkolók kérdésének megoldását is, tehát hogy egyfajta folyamatosságot biztosítsunk, ami nagyon hatékony lenne a közlekedés szempontjából. A városokban milyen mértékben vannak itt példák, amiket fel lehetne használnunk a szenzorokkal, illetve az algoritmusokkal. Most teljesen új struktúra lehetne lehetséges, ami azt hiszem, hogy környezeti, energiahatékonysági, éghajlatváltozási, széndiokszid kibocsátási szempontból óriási terhet venne le a az állampolgárok válláról. Hogyan kerül ez be a jelentésbe figyelembe veszik-e. Igen, köszönöm. Talán a közlekedés, a tömegközlekedési eszközök kérdését is fel lehetne venni, vetni, metróbusz, egyéb közlekedési eszközök. Ez egy mellékes kérdés volt. Köszönöm. Jávor úr a következő. Köszönöm szépen és köszönöm a számvevőszéknek is. Owen úrnak köszönöm ezt a kitűnő jelentést. Nagyon időszerű most ez, és egy kicsit csalódást okoz számomra, hogy az összes előadó, illetve árnyékjelentéstevő, aki a tisztenegia csomaga foglalkozik, nincs most itt. Egyesek itt vannak, de kevesen. Én nagy híve vagyok a bizonyítás alapú politikának, és most itt van a bizonyíték a kezünkben, a számbevő szék részéről, a költekezés kapcsolatos jelentés, és ez a bizonyítás alapú jelentés számos aggályt vet fel, hiszen gyakorlatilag azt állítja, hogy egy komoly vált, paradigmaváltás nélkül a 2030-as, 50-es éghajlat változási, illetve éghajlatpolitikai, illetve energiapolitikai céljunkat nem fogjuk elérni. Éppen ezért politikai és gyakorlati váltásra is szükségünk van. A parlamentben ezt az üzenetet is meg kell hallanunk. A parlamentben nehéz vita folyik például az energiatékonysági irányelvről, vagy a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvről. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés tényleg feltárja előttünk a bizonyítékokat, bebizonyítja, hogy nagyra törő célokra van szükségünk, és megfelelő mérésre ahhoz, hogy megfelelő intézkedésekre, hogy elérjük ezeket a célokat. Gyorsan átfutnék a következtetéseken, a jelentés következtetésein. Úgy gondolom, és teljességgel egyetértek azzal, hogy a finanszírozás, mint olyan egy kulcsfontosságú kérdés. Nem csak a közfinanszírozás, hanem szem előtt kell tartanunk azt is, hogy óriási magán eh, források eh, állhatnak rendelkezésre, amelyek egy eh, előre látható megoldást nyújthatnak, az Európai Parlamentnek erre ki kell térjen, de egy egyértelmű üzenet, vagy egy egyértelmű jövőbe mutató vízió nélkül ez a magán, ezek a magánforrások nem fognak megjelenni ezeken a területeken. Ilyen beruházásokra nem kerül sor, tehát ösztönöznünk kell a magánberuházásokat, a bankok, a források ott vannak, csak éppen egy egyértelmű üzenetre várnak. Ami pedig az állami költekezést, az állami forrásokat illeti, halljuk rendszeresen, hogy egyes képviselők arra hivatkoznak, hogy az energia hatékonyság, illetve a megjelenő források további költségekkel járnak, de figyelembe kell vennünk, hogy a, ha nem cselekszünk, annak milyen költsége lenne. Egy apró bírálat vagy kérdés merül fel bennem ezzel kapcsolatban. Nem elég belátnunk azt, hogy hogyan költjük el a forrásokat az éghajlat politikára, hanem ezt össze kell vetnünk azzal, hogy a nem cselekvés költsége mekkora, ha nem tesszük meg azt, amit meg kell tennünk. Tehát ez az új állapotfelmérés remélhetőleg a folyó jogalkotási vitát befolyásolja a parlamentben és a tanácsban, főleg ami a célok, az ambíciók szintjének emelését illeti, és minden tagállamban fel kell lépni, hiszen itt nem csak az uniós döntéshozatalról van szó, hanem az is fontos, hogy a tagállamokban mi történik, ehhez pedig egyértelmű kötelező érvényű nemzeti célkitűzésekre és jogszabályokra van szükség, amelyek Európa szerte alkalmazhatóak. Elnézést kell kérjek, mert vissza kell mennem a pont bizottságban, nem tudok most itt maradni és meghallgatni a választ, de biztos vagyok abban, hogy lehetőségünk nyílik még arra, hogy a továbbiakban megvitassuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga, ezt a nagyon hasznos hozzászólást. Most pedig Kón úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megragadom ezt a lehetőséget, hogy én is egy kicsit részletesebben hallgassam azt, amit Owen úr mondott. Szeretném megköszönni önnek és a kollégáinak is ezt a kitűnő jelentést és azt a rengeteg munkát, amit belefektettek. Ez a jelentés bizonyítja, hogy óriási kihívás előtt állunk, ezt többször megállapítottuk már. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy ha most ezer milliárdokról olvassunk, akkor lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy itt elírásról van szó, de ez nem így van. Az Európai Unióban valóban itt az ideje, hogy a tettek mezeire lépjünk. Én a holland-belga-német határövezetből származom, és ott napi szinten konfrontálódunk egy belga reaktor lekapcsolásának helyzetével, illetve a német barna szén bányászat kérdésével. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió odafigyeljen, odafigyeljen ezekre a régiókra is, például a szerkezetváltás szempontjából nem szabad magukra hagynunk ezeket a régiókat, az embereket és a munkahelyeket, amelyek kockán forognak, támogatásra szorulnak tehát ezen régiók. Volna egy kérdésem, ugyanis azt említette, hogy korlátozott volt a tanulmány, ami a közúti közlekedésből, illetve a mezőgazdaságból származó kibocsátások szintjét illeti. Tudna ezzel kapcsolatban részletesebb információkkal szolgálni a jövőre nézve? Köszönöm szépen, ez egy nagyon releváns kérdés, ami a mezőgazdasági kibocsátásokat illeti. Tudjuk több tanulmányból, hogy a teheneket azzal vádolják, hogy nagy, nagyon jelentős kibocsátok, úgyhogy ezt is tisztáznunk kell. Langen úr, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a magyarázatot. Több kérdés merül fel bennem, mint ahány választ kaptam. Az a kérdés, hogy a számvevőszék foglalkozik mindezzel, azt jónak tartom, nem ellenzem, de a forgatókönyv 2071 és 2100 között, ez annyira a jövőben mutat, hogy igazából politikai következtetéseket erre nem építhetünk. Először is mai napig sem tudjuk, hogy az ember által előidezett hatás mekkora, és a messze menő következtetések, amelyeket áttekintésszerűen bemutattak, ezeket nem tudom így megérteni, hiszen a szociáldemokrata kollega is most személyes tapasztalatokról beszélt a, a német-belga holland határövezetből. Nos, a számvevőszék feladata talán az, hogy rövidtávú trendeket mutasson be, és javaslatokat tegyen például abban a kérdésben, hogy az Európai Unió agrárpolitikai kihívásaival kapcsolatban milyen válaszokat tud nyújtani. Ez egy olyan kérdés lehet, amelyre valóban azt mondhatja, hogy igen, a kihívással szembe kell néznünk, kutatás fejlesztés terén további beruházásokra van szükségünk, stabilizálnunk kell az euróvezetet, és erre vonatkozóan tesz egy javaslatot az számvevőszék, hogy például a 15 éve folyó mezőgazdasági támogatásoknak milyen hatásuk van, hiszen ezeket azért vezették be, hogy a árakat a piaci feltételekhez igazítsák, miért van ezekre még mindig szükség? Na, ez egy komoly kihívás lenne a számvevőszék számára, de spekulálni arról, hogy 2100-ig milyen hatása lesz az éghajlatváltozásnak, ezt tévesnek tartom, és meglep, hogy milyen meggyőződéssel ismertette ön mindezt, holott sok kérdés vitás, nem megalapozott, és éppen ezért ez a vita sem vezet bennünket elég messzire. Köszönöm szépen. Valóban ezek remek kérdések voltak. Most rajtam a sor. Én szeretnék néhány kérdést feltenni. A legfontosabb európai északi és nyugati része számára az a golf áramlat. Számított, kiszámították-e, hogy ennek milyen hatása lehet, hiszen Európa jelentős része számára ez a fűtés szempontjából nagyon fontos lehet. Nagy-Britanniában tehát előállíthatnánk valamit, vagy Írországban, és természetesen az északi országokban is, hiszen a golfáramlat nélkül teljesen elveszettek lennénk Európa ezen részein a jövőben. Lehet, hogy az Európai Unión kívül a, is a Brexitet követően. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a 11. oldalon szereplő táblázatban a, az offshore szél, illetve a fotovoltaikus energia szerepel, ezt három részre kell osztani. Az első ugye a meleg víz előállítása, az energia, a napenergiát jelenleg Közép-Európában hatékonyan felhasználjunk ilyen kollektorok formájában. Én is rendelkezem ilyennel, ami pedig az energiaelőállítását a fotovoltaikus energiaelőállítását előállítását illeti, a helyzet nem ilyen egyszerű, különösen Közép-Európában. Itt gyakorlatilag komoly veszteséggel működik ez. A kis fotovoltaikus elemek, ami 10 kilowatt együtttal működnek. Dél-Spanyolországban pedig láttam, hogy a napenergiát koncentrálása céljából tükröket használnak fel, felhasználják az energiát, és a földgáz, vagy a szén, vagy az atomenergia helyett a napenergiát használják fel. Ez egy tiszta energia, amely a világon bárhol előállítható. A kérdésem tehát az, hogy hogyan vették önök figyelembe a fotovoltaikus energia különböző aspektusait, hiszen itt ugye három fajta fotovoltaikát említenek. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mindez az általános kibocsátási rendszerbe hogyan illeszkedik, hiszen Európában csökkentjük a kibocsátást, Mondtam, hogy a Párizsi megállapodás, nagy erőművek működnek, de mi következik, mi történik aztán Kínában, és mi történik az Egyesült Államokkal, amelyek ugye a legfontosabb, legnagyobb szennyezők a világon. És mi a helyzet a harmadik világbeli országokkal, ahol drámai mértékben növekedik a szennyezettség? Köszönöm szépen, és most önön a sor, Vin úr. Okay, well, many thanks for all those questions. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Köszönöm sok kérdést. Kaptam, próbálok sorrendben válaszolni, elnézést kérek, ha valamit kihagyok. Rubik úr, köszönöm szépen a köszönöm szépen azt az állítását, hogy nagyon fontos az, hogy a nagyon fontos dolog az, hogy a nagy kockázatokra kitérjünk, és erről folytonosan gondolkodjunk. Egyébként többen kétségbe vonták, hogy van értelme annak, hogy mi ezzel foglalkozunk, de szerintem a számvevőszék feladata az, hogy a hosszú távú kockázatokat is megvizsgálja. Ez fontos az Európai Unió létének szempontjából, illetve hát a kockázatokat fel kell mérni. Rübig úr, ön leginkább a közlekedési ágazat foglalkoztatta, Köszönöm, hogy ezt a témát fölhozta. Említettem a jelentésemben, mint fontos szempont, és alapvetően a lényeg a 89-es bekezdésben van. 90-es, a 90-es évek óta a többi ágazatból származó kibocsátás csökkent, a közlekedési ágazatról ugyanakkor ez nem mondható el, ez egy komoly gond. Németországban, Németországban nagyon nagy a kibocsátások aránya több Válaszolok a kérdése, és hogyha még lesznek kiegészítő kérdések, akkor azt is fel lehet tenni. Tehát Németországban több káros anyagot bocsátanak ki közlekedésben, mint az összes többi tagállamban együtt. Tehát az energia források megválasztásán van a hangsúly. Jó lenne, hogyha, hogyha szénmentes energiaforrásokat találnánk, ugye a közlekedésben ez nehéz. Beszélt a városok közlekedéséről, nagyon sok városnak vannak különböző kezdeményezései, annak érdekében, hogy javítsák a levegőminőséget, és egy különleges jelentést kezdtünk el most írni a levegőminőségről az EU-ban, nagyvárosokat vizsgálunk. Ez egy ez a jelentés alapvetően egy körültekintés, és a honlapunkon elérhető az a 41 számvevőszéki jelentés, amiről beszéltem, amire utaltam. Ebből 8-at össze, ebből 8-ról összefoglalás is van, ilyen féloldalas összefoglalók. 8 közlekedéssel foglalkozik, például az EU által támogatott az EU által támogatott városi tömegközlekedési módozatokról is szól egy ilyen jelentés, ezt el lehet olvasni. A lényeg itt az, hogy nagyon fontos, hogy a közlekedési rendszereket hogyan, alakul, hogyan alakítjuk át, hiszen a közlekedés a jövőben is nagyon komoly kibocsátási forrás lesz. de köszönöm ezt a kérdést. Mindig érdemes arról beszélni, hogy a közlekedési ágazat előtt még milyen nagy út áll. Jávor úr, köszönöm a kérdést. Szegénynek kétszer is el kellett engem viselnie, úgyhogy én megértem, hogy miért ment el. Nagyon pozitívan fogadta a jelentésünket, ezt köszönöm. Egyetértek vele abban, hogy el kell, gondolkoz, el, el kell gondolkoznunk arról, hogy a magán, illetve az elemi finanszírozás hogyan alakul, illetve a jogalkotóknak nagyon alaposan el kell gondolkodni azon, hogy mennyire stabil ez a folyamat, illetve hogy milyen ösztönzőket hoznak létre a jogszabályokban a magánbefektetők számára. Ez az áttekintés most, amit írtunk, azzal a cél, jött rédle, hogy a jövőre nézve egyfajta kontextust szabjunk meg az európai jogalkotónak, a bizottság téli csomagja, illetve a klíma csomagja adja most meg ezt az irányt. Mi úgy véltük, hogy az egyik legnagyobb volumenű Juncker bizottsági csomag szól erről a témáról, úgyhogy úgy véltük, hogy igenis van ennek értelme, hogy ezt megírjuk. Nézzük az állami kiadásokat, erről is beszélt Jávor úr. Ez egy olyan jelentés, amit itt ebben a szakbizottságban még eh, nem mutattam be. Tavaly kiadtunk egy ilyen jelentést, egy különleges jelentést. Az EU elkötelezte magát arra, hogy eh, minden ötödik eurót eh, a klíma csomagra költi, és úgy véltük, hogy annak nagyon komoly esélye van, hogy ez nem fog megvalósulni. Nagyon korlátozottak a költségvetési költségvetésben erre elkülönített összegek. Konur említette, hogy a német, holland, belga hármas határ közelében lakik, és hát oda közelesik Luxemburg is, ahol mi vagyunk. Nos, nagyon sok tanulmány nem csak a, tagállamok, nem, nem csak a tagállamokon belüli, hanem a tagállamok közötti blokkokban, blokkokról is szólt, ilyen blokkokat is megvizsgálunk, úgyhogy nyilvánvalóan a kollektív hatást kell fölmérni. Aztán a társadalmi átalakulás kérdéséről is beszélt. Nagyon komoly energia átalakulást fogunk majd tapasztalni, tehát társadalmi szempontból is fontos, hogy ezen elgondolkodjunk. Jelenleg alapvetően vagy nukleáris, vagy szén alapú a gazdaság. Kérdés az, hogy hogy lehet megfelelően finanszírozni az átalakulást ezen közösségek esetében, hogy ne érezzék úgy, hogy lemaradtak. Tudjuk, hogy ez komoly gondot jelenthet, tehát hogyha az alkalmazkodást nem tervezik meg, az bajos lehet. Feltett egy kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a közlekedési, illetve a mezőgazdasági kibocsátásokat összehasonlítjuk-e. Mi az mezőgazdasági területem, területtel foglalkozunk, tehát az én igazgatóságom ezzel foglalkozik, de természetesen általában is beszélünk, vagy foglalkozunk a kibocsátásokkal, és a jövőbeli auditek alkalmával meg fogjuk egész biztosan vizsgálni ezen két ágazatra vonatkozóan is, hogy mi az emissziós részesedésük, illetve mit tehetnek még, e, mit lehet tenni még ezen a területen. Jövő, jövő hónapban lesz egyébként erről egy ülésünk, nem tudom megmondani előre, hogy ott miről fogunk beszélni, de ebben a Landscape Overview-ban foglaltakat föl fogjuk használni. Elnök úr, a tehenekre kérdezett rá, erről muszáj beszélnem, amikor ilyen fontos dologról beszélünk, akkor én is mosolyogni kezdtek. Ha megnézik a mezőgazdasági kibocsátásról szóló részt, akkor ott erről írunk, tehát ez egy nagyon komoly probléma, és ezt nem szabad elfelejteni nem hinném, hogy ennek a témának szentelnénk egy külön jelentést, mert talán túlságosan megmosolyognának minket, de a mezőgazdasági ágazaton belül foglalkozunk ezzel. Kevesebb kibocsátással bíró állatokra van szükség. Langen úr, remélem jól elmagyaráztam a számvevőszék szerepét a célunk az, hogy önöknek, a tanácsnak és a tagállamoknak szolgáljunk elemzésekkel arra vonatkozóan, hogy mik jelentenek hosszú távú kockázatot az EU költségvetése szempontjából, hogy lehet ezt megoldani. Elnézést, hogyha ön számára ez nem kielégítő, számos kollégája ezt jónak találja. A mi feladatunk ugyanakkor nem az, hogy mindenki szeressen minket, sokkal fontosabb munkánk az, hogy megvizsgáljuk, mennyire illetképes az Európai Unió és annak költségvetése. Azt mondta, hogy mi a rövid távú költségvetési hatásokkal kell, hogy foglalkozunk, de ezt meg is tesszük. A kontban Lazarus, Lazaruval, jó barátommal van is egy ilyen együttműködési folyamat. A 2020-as időszak után a költségvetés alakulásával foglalkozik. Együtt voltunk a kontban ma reggel, úgyhogy szerintem ezzel a kérdésre igen is foglalkozunk. Aztán arra is utált, hogy a kap jövőjét meg kéne vizsgálnunk, igaza van. A bizottság már konzultált velünk ebben a témában. Hogan biztos úrnak van egy javaslata, novemberben fog ez nyilvánosságra kerülni de nem szeretném előjelezni azt, hogy jövőre mivel fogunk foglalkozni, ezt még nem tudjuk, de nagyon valószínű, hogy Hogan úr novemberi javaslatával behatóan fogunk foglalkozni, és talán egy jelentést is kiadunk. Elnök úr, köszönöm a kérdéseit. Vajon a golfáramlat hatásával meg foglalkoztunk-e? Nem, de hosszú távú földrajzi témájú diáinkon szerepel ez, ezt a közös kutatás, kutatóintézet, ez a közös kutatóintézet foglalkozik, ők próbálnak meg megfelelő jóslatokat, vagy becsléseket megalaki, kialakítani. Nagyon fontosnak tartom, hogy együttműködjünk a tudományos közösséggel is, hogyha a golfáramlatban radikális változások lesznek, annak nyilván komoly hatása lesz az észak-európai országokra, de ez nyilván hatással jár majd a dél-európai országokra is. Em, említettem, hogy sivatagosodásra lehet számítani Dél-Európában, de a klímaváltozásnak egész Európára hatása lesz. Elnök úr utalt arra, hogy túl túlságosan leegyszerűsített ábrákat kaptak, és nyilván a fotovoltaikus ágazatot még föl kéne bontani. Ebben igaza van. Ez a piac nagyon gyorsan változik, és a költségek, a lehetősi költségek is gyorsan csökkennek. Örülök annak, hogy ennyire érdekli önöket ez a téma. Nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság a jövőben is foglalkozon ezzel a témával. Ahogy Dél-Európa melegszik, egyértelmű, hogy lehet, egyértelmű, hogy ez egyfajta potenciált jelenhet, jelenthet a napelemeknek, a fotovoltaikus elemeknek a felhasználásában. De a piacot a kínaiak uralják már néhány éve, és hogyha jobb, és ezzel gondolom foglalkoztak önök is, szeretnénk, hogyha a kutatásban és innovációban ezen a területen is vezető szerepet játszanak. Buzek úr is utalt erre a mai délelőtt során. Még egy kérdése volt elnök úrnak. Szép az, amit az EU tesz ezen, ezzel kapcsolatban, de hát hogy áll Kína, az USA és a világ többi része? Nos, az EU-nak úgy gondolom, hogy nagyon fontos a nemzetközi szerepe, erről szól a jelentésünk egy első része, és van egy rövid rövid bekezdés a 17. oldalon, a harmadik ábra a Párizsi Egyezményről. 2017. júniusában az USA elnöke bejelentette, hogy az USA kilép a Párizsi Egyezményből, de nem egyértelmű, hogy azóta pontosan mi történt. Szerintem három, egy három éves perióduson belül nem lehet visszalépni, várjuk, hogy hogy alakulnak a tárgyalások, viszont megdöbbentő, hogy nagyon pozitív reakciókat kaptunk sok államtól, USA beli államtól, például Kaliforniából, tehát ők igenis részt akarnak venni ebben az erőfeszítésben, Kalifornia akkor, amit néhány tagállam az EU-ban. Kína. Kína pálfordulatot hajtott végre a klímaváltozáshoz való hozzáállásukban. Ennek nagyon örül az EU. És a napelemek fotovoltaikus iparágban nagy beruházásokat tettek, és sok területen ők, a, ők vannak a vezető pozícióban. Köszönöm szépen a kérdéseket, és nagyon köszönöm, hogy ennyire érdeklődnek a munkánk iránt. Elnézést, hogy minden képviselőnek nem lehetek a az ínyére, de hát legalább vitaébresztő volt, amit mondta. Köszönöm szépen. Második kérdés feltevési forduló. Fél percet kap mindenki, Langen úr. Ich will hier keine Debatte führen. Nem szeretnék vitát folytatni a számvevőszék feladatairól, de a következő pénzügyi előrejelzés nagyon fontos lenne a tapasztalatokat levonni ahhoz, hogy a következő előrejelzés megfelelő irányba induljon el. Az, hogy Kínának egy teljesen új, egy pálfordulásról beszélnek Kína esetében, ezt nem tudom elfogadni, mert havonta annyi új szénerőműt kötnek rá a hálózatra, mint amennyit az Európai Unió havonta megtakarít, vagy megszüntet. Említették az ütemtervet 2100-ig, ezt már tíz éve is hallottam. Párizsban az észak-német alföldről volt szó, és abban már alig látszott, látszott valami, mert az akkori eredmény szerint 2100-ra 100 méterrel magasabb lesz addigra a tengerszinte. Ez annak idején ezt tudományosan megalapozták eh, ezt a kijelentést, de hát ez teljesen értelmetlen és elfogadhatatlan. Kérem, hogy ezt ne vegyék a számításaik alapjául. Nem személyesen gondolom ezt a megjegyzésemet, abszolút semmi személyes tartalma nincsenek. Köszönöm szépen, hogyha a tenger szint 100 méterrel emel- emelkedik, az pozitív a cseh köztársaságnak mert akkor lehet, hogy tengerpartunk is lesz. Már 10 méter is sokat segítene. Még egy megjegyzésem lenne. A hidrogénről nem beszélt, ez egy nagyon ígéretes energiatárolási lehetőség és energiahasználati lehetőség, a hidrogénnel ki lehet egészíteni a földgázt, Németországban például ez így van, de külön is lehet használni. Nagyon érdekes vita folyt ezekről a témákról ebben a bizottságban, talán a hosszú távú trendekben ezt is figyelembe kell lehetne venni. Megadom a szót. Köszönöm szépen, Langen úr, a kérdését. Én azt gondolom, hogy én nem eh, vettem alapul badarságot. Engedje meg, hogy az egyes pontokra e, em, válaszoljak. Említette a kínai szénerőműveket. Igaza van, ez az egy másik legnagyobb kibocsátó ország azonban a hozzáállása e, az klímaváltozáshoz nagyon megváltozott az elmúlt időszakban. Aztán ugye azt mondtam, hogy Németország nagy kibocsátó, a jelentésünk 20. oldalán arról van szó, hogy Németország 2015-ben több mint 20%-ban felelt az EU-s kibocsátásokért, és ezt megkérdőjelezte a képviselő úr, ez ez nagyobb, mint a 19, mint 19 kisebb tagállam összessége. Meglátogattuk, felkerestük a Lengyelországot is. Itt bizonyos feszültségek merülnek fel a klímaváltozással kapcsolatban. Meg, megnéztük a német és a lengyel példát is. Itt például még mindig nagyon sok lignitet égetnek el ezt a témát sem szabad elhallgatni. Aztán az elnök úr említette a hidrogént, mint potenciálisan fontos dolgot. Örülök, hogy ezt említi, nem volt idő erre a témára, és sajnos a Landscape Review-ban sem tudtuk, tudtunk mindenre kitérni, de teljesen igaza van, a közlekedés és a tárolás esetében a, a hidrogénnek adott nagyobb szerep segítségünkre lehet ezért. Hát ezt a területet még tovább kell vizsgálni, és nyilván ezt meg is tesszük nagyobb erőráfordítással. Meg kell nézni, hogy ezen a területen mit lehet elérni, hogyha kapunk támogatást a bizottságtól. Úgyhogy most nagyobb részletekben nem tudok belemenni ezen a területen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, nagyon érdekes vita volt ez, hiszen a számvevőszéket meghallgatni uh, ilyen technikai témában ez a két tevékenység, a számvevőszéki tevékenység és a technikai témák, műszaki témák mm, lehet, hogy nem annyira összeegyeztethetőek, vagy nem tűnnek annak az első hallásra. Minden esetre nagyon köszönjük az elmondottakat. Ami a rövid távú intézkedéseket illeti, erről várunk írásos választ, és természetesen további témák is vitatárgyát képezik a szakbizottságban. Kedves kollégák, délután 14.30-kor folytatjuk a munkát. Ebben a teremben Maria Gabriellel fogunk találkozni a digitális gazdaságért eh, felelős eh, biztossal a kiberbiztonságról, illetve a, sze, a személyes adatok szabadáramlásáról fogunk beszélni. Köszönöm szépen, és ma délután találkozunk.